Az Európai Parlament július 18-án félbeszakított parlamenti ülését, ezennel megnyitom. Alcune comunicazioni. Van néhány elnöki bejelenteni valóm. Az egyik, az egy nagyon szomorú dolog. Hirtelen egy kollégánk életét vesztette, André Bradford Portugáliából. Ő nagyon sokat tett országáért, pártjáért és az Európai Parlamentért. Csak 48 éves volt, nagyon fiatalon hunyt el. Életét a polgári ügynek szentelte, a demokrácia védelmének, illetve az Azori szigetek politikai, ö, ö, politikai autonómiájának. Minden, mindannyian ismertük őt, nagyon kedves volt, nagyon jó szónok, és az etikai magatartása és figyelemre méltó volt. Nemrégiben választották be az Európai Parlamentbe, új kihívások elé nézett. André Andréra emlékeznünk kell. Együtt érzek családjával, barátaival, az SND frakcióval és az Európai Parlament véli összes kollégával. Van egy másik fájdalmas bejelenteni valom. Múlt héten nagyon súlyos árvizek történtek Európában. Spanyolország déli, illetve délkeleti részét árasztották el a folyók. Valencia, Alicante, Murcia, Almeria, Granada, Albacete és Madrid környékén voltak árvizek, hatan életüket vesztették, több tízezren kénytelenek voltak elhagyni otthonukat és munkahelyeiket. Az Európai Parlament nevében Szeretném kinyilvánítani azt, hogy mennyire együttérzünk a áldozatok családaival, illetve a kárvallottakkal is szolidárisak vagyunk. A spanyol sürgőségi munkások, a dolgozók hihetetlen munkát végeztek, nagyon sok embert megmentettek, folytonos mentő munkát végeznek, minden nagyra becsülésünk az övék. A kollégánk, illetve a spanyolországi áldozatok emlékét megőrizzük, és ezért mindenkit arra kérek, hogy egy perces néma felállással adózzunk nekik. Grazie. Köszönöm. Onorevole Piri ha chiesto... Piri kolléga, kolléganő szót. Parancsoljon. Yeah, it's working. Thank you, President. Last... Köszönöm szépen, elnök úr múlt héten Ukrajna és Oroszország között Alexencov és 24 ukrán tengerészt szabadon bocsátattak. egy fogvatartatok cseréjére került sor Oroszország és Ukrajna között. Ez azonban az M17 e áldozatainak megtalálásában nem akadályozhatja a hatóságokat. Nem csak az áldozatok, hanem az ő családtagjaik számára is nagyon fájdalmas volt az egyik személy átadása, és persze szolidárisak vagyunk Ukrajnával, de meg kell felelniük az ENSZ egyezménynek, mert, mely szerint felelősségük van abban, hogy megtalálják a lelőtt gép elkövetőjét. Köszönöm szépen. A július 18-i jegyzőkönyvet kiosztottuk, ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Papadakis úr, parancsolja. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ciprus Ciprust a török tengerészet fenyegeti. Platformokat építettek az ciprusi kizárólagos gazdasági zónában, ami egyébként európai zóna. Ezzel egy időben Farmagusta városát folyamatos fenyegetés éri, amelyet az Európai Parlament és az ENSZ állásfoglalásai védenek. Az Európai Parlamentnek kötelessége fellépni. A tanács úgy döntött, hogy szankciókat alkalmaz Törökországgal szemben, és ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament reagáljon. Köszönöm. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Bradford képviselő halálozása után, és miután Gualtieri urat kinevezték az olasz kormányba, ez a két képviselői mandátum megőrült július 19-től, illetve jú, szeptember 5-től. Egyéb bejelenteni valom, a Dán hatóságok közölték velem, hogy Marian Vin kolléga bekerült az Európai Parlamenti Jeppe Kofod helyére. 2019. júliusi kezdett el. A portugál hatóságok azt közölték, hogy Isabel Carvajst megválasztották, André York Dionisio Bradford helyére szeptember 7-i kezdettel. Üdvözlöm az új képviselőket, az új kollégákat, és emlékeztetném őket arra, hogy teljes joggal élvezhetik parlamentei képviselői jogaikat, amennyiben a, fele, a feltételeket teljesítették. Anso és Arias Echeveria urak mandátumát ellenőrizni kell április 4-től, illetve május közepétől az előző ciklus végéig. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen észrevétel? Nem, akkor ezeket a mandátumokat ellenőriznek, ezetnek és elfogadottnak tekintjük. Az EPP, az SND, a Zöldek és az ECR bejelentették, hogy milyen változások vannak a különböző szakbizottságokban. Ezek szerepelnek majd a mai jegyzőkönyvben, illetve a mostani nyilatkozattól ezek hatályba léptek. A Juri és a Tran különböző módosításokat jutottak el neki, nekünk. Ezeket a módosításokat elfogadottnak tekintjük, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen a következő 24 óra alatt bármilyen észrevétel, hogyha azt kérjük, hogy erről szavazunk a szabályok értelmében, akkor ez megtörténik. A 204, 241 per 4-es házszabályról van szó. A Kult szakbizottság tárgyalásokat, intézményközi tárgyalásokat kezd majd első olvasat előtt a tanácsal a 72-es házszabály értelmében. Az első olvasatban meghozott parlamenti parlamenti állásfoglalásból lesz a kiindeltési alap, ezek elérhetőek a parlamenti honlapon. Nézzük, mi a következő bejelenteni való Az Európai Ombudsman megválasztása. Augusztus 30-án a hivatalos közlönyben megjelent egy pályázati felhívás az Európai Ombudsman választásával kapcsolatban. A határidő 2019. szeptember 30-a. Szeptember 4-én tőlem kaptak egy e-mailt, újabb információval, további tájékoztatással. A 231 per 2-es házszabály értelmében minden egyes jelölést legalább 40 képviselőnek kell támogatnia, legalább két tagállamból. Minden képviselő egyetlen, egyetlen jelölést támogathat csak. Hogyha egy képviselő több jelölést is támogat, akkor egyik, egyiket sem vesszük figyelembe. Amint egy jelölést átadtak az elnöknek, több aláírást már nem lehet gyűjteni. Amint letelik a határidő, megvizsgáljuk, hogy mennyire befogadhatóak ezek a, jelöl, ezek a pályázatok, és a petíciós bizottságnál lesz majd egy meghallgatás december elején. A meghallgatás nyilvános lesz. És jelenlegi terveink szerint szerint 2019. decemberében a plenáris ülésen választjuk meg az új ombudsmant. Nézzük most az ügyrendet. Az elnökök értekezlete szeptember 10-én elfogadta végleges napirendtervezetet, és ezt mindenki megkaphatta. Vannak azonban módosítások. A frakciók utáni, a frakciókkal való konzultációk alapján a következő módosítók lennének. Keddi napra vonatkozóan lesz egy bizottsági nyilatkozat az Európai Unió közös álláspontjáról a New Yorki ENSZ klímacsúcsal kapcsolatban. Nos, ennek a címe megváltozik, Preparation for the Climate Action Summit and the Sustainable Development Goals Summit in New York, ez az új cím. Tehát felkészülés a klíma csúcsra és a fenntartható fejlődés célkitűzésekre New Yorkban. Ezzel kapcsolatban van észrevétel. Ha nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a módosítást. Szintén kednél maradva a zöldek és a GUE azt kérték, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatairól szóló vita, amely az Amazon, erdő, Amazon vidék erdő, erdő tüzeiről szól, ez záruljon egy állásfoglalásról, amiről majd csütörtökön szavazunk. Lambert úr fogja a zöldek nevében ezt illusztrálni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Itt az Amazonasról van szó. Még nem sikerült beszélnünk, megfelelően megvitatni az Amazonas térségében ezt a rettenetes erdőtüzet. Ez egy globális probléma. Abszolút egyértelmű, hogy az Európai Parlamentnek erről vitát kell folytatnia, ki kell mondani a véleményét. És azt látom, hogy vannak olyanok, az agrobiznisz képviselői, akik dörzsölik a tenyerüket, és azt mondják, hogy Európa fogatlan tigris. Én azt gondolom, hogy eh, eh, nagyon fontos lenne a vitát állásfoglalással zárni, ami tartalmazná eh, azt, hogy milyen következményei lesznek ennek, hogyha Brazília nem változtat az álláspontján, és ez az álláspont nem más, mint azt mondani, hogy tulajdonképpen semmi probléma nincsen, az Európai Uniónak nem kell ebbe beleszólni, törődjön a saját dolgával. Én azonban azt gondolom, hogy az Amazon az mindannyiunkat érint, a klímaváltozás elleni harc elengedhetetlen eleme az Amazonas helyzete, és nem hagyhatjuk a jelenlegi helyzetet szótlanul. Nagyon fontosnak tartom, hogy legkésőbb csütörtökön egy állásfoglalást fogadjunk el, amely tartalmazza a következményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel kapcsolatban van ellentétes hozzászólás. Valaki hozzászól-e ellentétes érveléssel? Nem. Akkor szavazzunk erről a kérésről. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott? Nem? Jó. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Respinta. Elutasítottuk. Így aztán változatlan formában marad a napirend tervezet. Keddi nap még mindig az ID és a GUE frakciók. Mi a probléma? Kretu asszony. Mi a probléma? Prego, onorevole Kretu. Krétu asszony, parancsolja. Mikrofono. Csak a mikrofont be kell kapcsolni. I'm sorry, my car doesn't work. Elnézést. Nem működik a szavazókártyám, de mellette szavaztam. Nem működik a szavazókártyám. Ne prendiamo atto, grazie. Tudomásul vettük, köszönjük szépen. Keddi nap tehát az ID és a GUE frakció azt kérte, hogy a Gualtieri, Gualtieri jelentésről szóló szavazás és vita amelynek a címe az Európai Központi Bank elnökének kinevezése, Christine Lagarde, tehát ezt halasszuk el az októberi első plenárisra, hiszen akkor itt lehet Lagarde asszony. Megadom a szót B képviselő úrnak, hogy az ID frakció részéről ezt megindokolja. Merci, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Lagarde asszony jelenlétében lesz a vita és a szavazás holnap. Már régóta tervezzük ezt. Most azonban megtudtuk, hogy Washingtonba kell maradni és nem lesz itt a vitán, ezt most tudtuk meg, és az Econ bizottság e, meghallgatása egyesek szerint elegendő és úgy gondolják, hogy ez tulajdonképpen csak egy szimpla formalitás. Az, hogy jóvá hagyjunk olyan döntéseket, amelyeket homályban hoznak. Most úgy tűnik, hogy az európai intézményt megint csak lenézik, pedig ez az egyetlen demokratikusan megválasztott európai intézmény az, e, az, EU, az erős euró, európolitikája, e, ennek megvannak a következményei az exportra, a munkanélküliségre, stb. És a mi frakciónk azt követeli Lagarde asszonytól, hogy legalább annyi udvariasságot mutasson, hogy jelenjen itt meg az Európai Parlamentben, és azt kérjük, hogy emiatt a holnapra tervezett vitát és szavazást halasszuk el. Grazie. E, Köszönöm. Kérdezem, hogy valakinek van-e ellenérve? Szeretne hozzászólni valaki? Nem? Lambert úr kér szót, parancsolja. Elnök úr, egyáltalán nem hoztam be úr érvelését, és az eljárásra szeretnék utalni, mely szerint az Európai Parlament illetékes bizottsága hallgatja meg a jelöltet, ez megtörtént, ez az ECON szakbizottság rendelkezésre állt Lagarde hogy órákon keresztül a vitán részt vett, ezért a szabályokat betartottuk, valószínűleg igen, hát a szavazás tárgyalásnak a plenárison kell megtörténnie. Mindazonáltal hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy Lagarde asszony azt mondta, hogy elvileg egyetért azzal, hogy a plenárison részt vegyen, de a szabályok ezt nem követelik meg tőle. Azt gondolom, hogy ha ez a parlament szeretné kihasználni ezt az alkalmat, és szeretné javítani az róla kialakult képet azáltal, hogy vitát folytat az Európai Központi Bank jel- elnök jelöltjével. Gondolom biztos vagyok benne, hogy Lagarde asszonynak teljesen jó oka van arra, hogy Washingtonban maradjon. Nem gondolom, hogy nem úgy, úgy udvariatlanságból nem jönne be, be el az Európai Parlamentbe, de hogyha nem tud eljönni, hát akkor ez így van elhalasztani a szavazást, ennek akkor lenne értelme, hogyha mindenki egyetért vele, és azt mondanánk, hogy októberben tartsuk meg a, a vitát és a szavazást, az tulajdonképpen rendben van, de nem azért, mert nem bízunk Lagarde asszonyba. Itt, ami a parlament eh, helyzetét illeti most vitát folytatni Lagarde asszony jelenléte nélkül, mondják egyesek, nincsen eh, értelme, de az elnökök konferenciáján nem így merült fel a kérdés, hogy az ő jelenlétében kell ezt a vitát megtartani, és pont nem erről van most szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Obri asszony is hozzá szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Pontosítani szerettem volna a frakciónk a GUE kérését az eljárási szabályzat 130-as cikke szerint az Európai Központi Bank elnök jelöltje a meghallgatása után két hónapon belül kell, hogy megjelenjen, illetve az ő kinevezésére két hónapon belül kell megtört, sort keríteni. Tehát november 4-ig lenne erre időnk, addig még lesz plenáris ülés, ahol is megtarthatjuk ezt a vitát, hogy nyugalomban meghallgathassuk az ő terveit a monetáris politikával kapcsolatban. Az Európai Központi Bank elég hosszú ideig az üzleti világra hallgatott. Most itt az ideje, hogy az embereket hallgassa meg, az embereket mi képviseljük. Itt az ideje annak, hogy a, Központi Bank velünk konzultáljon. El tudom képzelni, tenni, hogy önök elutasítják azt, hogy Lagarde asszony kinevezésével kapcsolatos vitát az ő jelenlétében tartsuk meg, hiszen ez elengedhetetlen számunkra, és ezért én is azt szeretném kérni, hogy az ő jelenlétében történjen meg a vita. Köszönöm. Szavaznunk kell népszerinti szavazással erről a, kér, erről a kérésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Respinta. Elutasítottuk. Változatlan marad akkor tehát a napirend. Allora, allora, c'è un problema. Gond van, úgy látom. 100, most már én se tudom elolvasni. Mi történt? Volevo leggere prima... Föl akartam olvasni, hogy pontosan hány szavazat érkezett ellene mellette, de most már ezt se lehet elolvasni sul tabellone principale. A fő kijelzőn az ellenszavazatok tartózkodásként jelennek meg, úgyhogy valami furcsa dolog történt, nincs rendben, ezért nem értik a képviselők, hogy pontosan mi a helyzet. Jó, akkor nézzük a követ, nézzük mellette 175-en, Bulman úr. Elnök úr, az a benyomása a képviselőknek, hogy e- elektronikus zavar alakult ki, az elektronikus szavazás esetében és vita alakult ki azzal kapcsolatban az zöldek kérésén illetően, hogy legyen-e állásfoglalása vita után az Amazonas erdőtüzekkel kapcsolatban, és ott sem vagyunk biztosak abban, hogy a e, képernyőn mutatott eredmény megfelel a szavazás eredményének. Nem szeretném, hogy a technikai okokból rossz eredmény születne. Hát, no, nos, akkor nézzük a Gualtieri jelentés 175-en szavaztak mellette, ellene 274-en, tartózkodok 10 Éppen ezért a napirend tervezett változatlan marad. Ami pedig a másik témát, a másik szavazást illeti, az Amazonas vidékéről szóló ö, szavazást mellette 192-en szavaztak, ellene, ellene 228-an, a tartózkodók száma pedig 13 volt. Folytassuk. Keddi nap a Renew frakció azt kérte, hogy a külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba című tanácsi és bizottsági nyilatkozat halasztódjon el az októberi első plenárisra. Megadom a szót annak, aki szeretne emellett a kérés mellett érvelni. Parancsoljon! Non c'è nessuno? Intfeld asszony. Um, meglehetősen direkt ez a dolog. Nyilvánvalóan az állásfoglalás tervezet megvitatásához több időre van szükség, ez egy nagyon érzékeny, ellentmondásos téma, ezért dolgozzunk még az állásfoglalás tervezeten, és a következő ülésen vitassuk meg. Köszönöm szépen, Intfeld asszony! Ellene kívánna -e valaki felszólalni? Ezt a kedvez, kezdeményezést az SND frakció tette, és örömmel látom, hogy a parlament nagy többséggel ezt napirendre kívánja tűzni e, hogyha erre a halasztásra szükség van, akkor el tudjuk fogadni ezt a halasztást, csak ne oda vezessen ez, hogy valahogy elfelejtődjön ez az egész ügy. Tehát így támogatjuk, hogy e, holnap legyen vita, és jövő héten szavazzunk. Köszönöm. Meghallgattuk a két képviselőt. Most következik a szavazás. Szavazzunk. A votazione. Készfeltartással szavazunk mellette. Ki van? Ki van ellene? Kitartózkodik. Elfogadtuk. Bene, szerdai nap következik. A néppárti frakció azt kérte, hogy az Európai Emlékezés Fontosság Európa Jövője szempontjából című vitát, illetve tanács és bizottsági nyilatkozatot állásfoglalás köves, kövesse, amiről csütörtökön szavazunk. Gáler úr fogja ezt bemutatni, ezt a kérést. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy jó hagyományt követve itt a e, parlamentben e, arra gondoltunk, hogy a vita és e, az állásfoglalás kapcsán a Molotov-Ribbentrop paktum, vagy mások Hitler-Szálin paktumnak hívják, tehát a 80. évfordulója alkalmából kell foglalkoznunk ezzel a paktummal, mert fatális következményei voltak ennek az egész kontinensre, részben a mai napig érezhetőek ezek a hatások, ezért erről folytassunk le egy vitát és hozzunk egy állásfoglalást. E- Köszönöm, Gáler úr! Ki van ez ellen? Valaki szeretne hozzászólni esetleg? Ön ellene van? Senki nincs ellene? Jó. Dalli kolléga kért szót, parancsoljon. Thank you, Chair. First... Köszönöm, elnök úr. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szeretnénk eh, megőrizni a címet, mennyire fontos európai jövő szempontjából az európai emlékezet. Másodszorban eh, mi az októberi első plenárison eh, nyújtunk be egy javaslatot. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és szeretnénk megfelelően felkészülni az állásfoglalásra. Most pedig szavazni fogunk. Szavazásra bocsátom tehát a kérést. Meg, meghallgattuk Gáller urat. Most népszerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Leggo io perché sennò qui facciamo confusione. Felolvasom, jó? Nehogy itt káosz legyen. Mellette nem, összesen 443-an szavaztak, mellette 234-en, ellene 178-an, és 31 tartózkodó volt. Quindi la eh, proposta... A javaslatot tehát elfogadtuk. Még mindig a, ked, még mindig a szerdai nappal kapcsolatban. A 310 négyes cikk alapján, ami az, Európa, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződést illeti. Azt javaslom, hogy a tanács álláspontjának ismertetése után legyen egy teljes vita. Ezt azért mondom, mert a zöldek benyújtottak egy kérést, miszerint a tanács álláspontjának ismertetése a 2020-as pénzügyi év címet viselt elvileg, és ez változzon meg, 2020-as költségvetés legyen az új cím. Én viszont azt javaslom, hogy ne csak ismertesse a tanács az álláspontját, hanem legyen egy teljes vita, egy olyan vita tehát, amelyben részt vehet a teljes képviselőtestület. Ezzel kapcsolatban van észrevétel. Nem. Akkor úgy látom, hogy ezt elfogadottnak tekinthetjük. Köszönöm. E noi ci fermiamo qui. Ezzel az ügyrendi kérdések végére értünk. Akkor ezennel véglegesítettük a napi rendet. Az első napi rendi pontunk a mai napon a bizottság nyilatkozata az uniós erdők helyzetéről. A bizottság nevében megadom a szót Arias Kanyete úrnak. Invito i colleghi ad uscire. Kérem a kollégákat, hogy itt kicsit csöndesebben hagyják el a termet. Parancsoljon, biztos úr. Señor presidente, señorías, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Bizottság és az Európai Parlament szeretné elmondani azt, hogy szolidaritást, szolidaritással fogantatik a spanyol árvizek áldozataival kapcsolatban. Biztos úr, biztos úr, biztos úr, az elnök félbeszakítja a biztost. Biztos úr! Sorry, Elnézést. Ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretnénk hallani, amit mond a biztos úr. Kollégák, kérem, hogy gyorsan és csöndesen hagyják el a termet. Egy perc rövid szünet lesz, biztos úr, azt hiszem ez a legjobb. No, please, we'll hold. Please leave the chamber quietly, colleagues. Thank you very much. We are starting our debate. Eh, elkezdjük a vitát. Kérem, hagyják el a termet. A biztos úr próbál hozzászólni. Ha megengedik, akkor folytatjuk. Kérem, biztos úr, kezdje újra. Quietly. Thank you. Thank you, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök Az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttőrzésének szeretne hangot adni. A viharos esőzések és árvizek áldozataival kapcsolatban, illetve részvétünket fejezzük ki az áldozatok családjai felé, és hálásak vagyunk az összes önkéntesnek, az összes hatósági alkalmazottnak, akik segítettek a mentésben, akik mindent megtettek azért, hogy a katasztrófa, katasztrófa súlya csökkentség. Hogan ő nevében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy hozzászólhatok ehhez a kérdéshez. Az European Parliament in Forest. Forest az erdők az Európai Unió 40%-át fedik le, és nagyon fontos erőforrást jelentenek, nagyon fontos szerepet játszanak a fenntarthatóság megőrzésében. Emellett a klímaváltozás is hat rájuk, és számos extrém időjárási jelenségek, viharok, erdőtüzek Hogan biztos egy Európai Uniós konferenciát szervezett az erdőkkel kapcsolatban, ahol részletekben menően megtárgyaltuk, hogy milyen kihívások állnak az erdő és az erdőgazdálkodás előtt. Ez egy nagyon hasznos esemény volt. Minden releváns szerepvállaló, eh, érdekelt vél, kutatók, eh, képviselők, eh, erdőségeket képviselők, környezetvédelmi szervezetek is részt vettek ezen. Ez a konferencia az erdők fontosságát helyezte eh, középpontba a Párizsi Egyezmény keretén belül is megvitattuk az erdők szerepét és aláhúztuk azt, hogy mennyire fontosak az erdők a vidéken, a gazdaság szempontjából is. Az erdők és az erdőből származó termékek kulcsfontosságúak. Aztán az erdőnek nagyon fontos szerepe van abban is, hogy helyettesítse a foszilis tüzelőanyagokat. Az Európai Bizottság értékel, értékel te az erdők helyzetét. Az erdőpolitika a tagállamok illetékességébe tartozik. Ezt az Európai Uniós erdőgazdálkodási stratégia is visszatükrözi, és a stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban a szubszidiaritáson alapuló felülvizsgálati politikában döntöttünk. Az Európai Unió az elmúlt években az uniós erdők extrém időjárási jelenségek tárgyát képezték, vagy áldozatai lettek, és ezek gyakran az klímaváltozással kapcsolatos szélsőséges szélsőséges időjárási jelenségek. Sok európai országot érintett ez különböző erősségű viharok, erdőtüzek, stb. Az Európai Bizottság szakértői csoportot hozott létre, az erdő politikai szakértői csoportát, csoportot, amely az tüzekkel foglalkozik, és megosztja az információt a tagállamok között, illetve a legjobb gyakorlatokat. Például Legutóbb egy nagyon fontos vitára került sor, 2018. decemberében ezzel az erdőgazdálkodási bizottsággal, és novemberben is volt egy ilyen találkozó. Az erdők védelme, az erdők ellenálló képességének erősítése elengedhetetlen a biodiverzitás szempontjából is. Nagyon fontos, hogy Közép-Európában nagyon sok erdő hal ki, 2018-ban kb. 80 köbméternyi, Németországban és az elmúlt két évben egy ilyen trendet figyelhetünk meg. 100 ezer hektárnyi erdőt ér, ért súlyos kár. Az, ami az erdőtüzeket illeti, több mint 300 ezer hektárnyi erdő eh, égett le eddig 2019-ben, több mint ezer erdőtűzben. Ez a szám eh, most több mint 16 eh, ezer hektárral több erdőt érint, mint az előző években. Összességében Európában kb. 4 millió hektárt érint valamilyen kár és ez az erdők ökoszisztémájára rendkívül negatív hatással van. A jelenlegi helyzet az európai nyersfa eh, piacon eh, is megmutatkozik, eh, visszatükröződik a szörnyű időjárási jelenségek, szélsőséges időjárási jelenségek miatt megnövekedett a piacra dobott fa, és az árak csökkennek. Az erdő ágazatnak egy megfelelő stratégiára van szükség, kiigazításra van szükség az Európai Uniós finanszírozást tekintve, amely figyelembe veszi az európai prioritásokat, a szociális hatékonyságot, a a hatékonyságot. A 2014-20-as eh, időszakra kb. 8 millió eurót terveztünk kiadni. Az Európai Uniós programok, mint például a kohéziós politika, a polgári védelmi mechanizmus, a LIFE eh, program, vagy más programok folyamatosan támogatják az Európai Uniós erdőségi erdészeti célkitűzéseket a természeti katasztrófák, az extrém időjárási jelenségek szempontjából nagyon fontos, hogy ezeket Európai Uniós szinten kezeljük. Az, a tüzek és a természeti katasztrófák felemésztették a teljes kapkiadás, vidéki kapkiadások 20%-át. Emellett egy másfél millió euró, milliárd eurót szánunk az erdők hosszú távú rezilienciájának, ellenálló képességének erősítésére. Technikai támogatásra van szükség eh, annak érdekében, hogy az erdőtüzek ellen fel tudjunk lépni. Erre különböző európai eszközök vannak, európai tartalékkapacitás például, amelyben helikopterek és egyéb eszközök vannak, ezek állnak rendelkezésre. A Horizon 2020 is kiterjed az erdészeti ágazatra, erdő telepítésre, új gyakorlatok elterjesztésére. A költségvetést ebben az értelemben ezekre a célokra növelni fogjuk. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Az első hozzászóló két percre Líze úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az erdő nálunk Európában nagyon fontos védelmet nyújt a klímának, különösen akkor, hogyha erdőgazdálkodást folytatunk, és a fa helyettesthet más anyagokat, mint például az acélt. Ezért is különösen fontos gazdasági ágazat ez, a, emellett a pihenés helyszíne is lehet. Sokszor nagyon rossz állapotban vannak az erdők Csehországban, Franciaországban, Németországban és Skandináviában, Skandináv országokban. Ennek az oka a rendkívüli szárazság, ami jellemezte az elmúlt néhány évet, és ez kártevő bogara, szú, bogár elterjedéséhez vezetett. A klímavédelem szempontjából nagyon fontos erdők vannak tehát veszélyben. Mindenki a saját helyén, mindenek előtt a tagállamokban, azaz helyben, de ahol az Európai Uniónak van kompetenciája, akkor az Európai Unióban is segítséget kell nyújtani pénzügyi segítséget meg kell vizsgálni, az agrárpolitika második pilléréből lehetne ezt folyósítani, de azért nem szabad drasztikusan emiatt csökkenteni ezt a második pillért, ezt nyilván ellenezné a parlament. A versenyjogban és más területeken is vannak szabályok. Itt egy katasztrófával állunk szemben, mindenkinek tisztában kell ezzel lennie. A szabályok értelmezéséről bürokrácia mentesen kell tudnunk beszélni. Kedves kollégák! Sajnos csak a vita szerepel a napi renden, a néppárt állásfoglalást is szeretett volna. Következő napokban beszélhetnénk arról, hogy ne csak vitázzunk itt, hanem készítsünk elő konkrét akciókat, például egy állásfoglalást a következő plenáris ülésre. Szívügyünk az erdő, és mindenkit támogatunk, akik az erdőket védeni akarják. Köszönöm szépen. Andrew úr az SND frakció egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem szabad el, eh, eltitkolnunk. Az Európai Uniónak is felelőssége van az erdők eltűnélésében. Az európaiak azért felelősek, mert eh, a világ minden részéről importálunk fát. Azért is felelősek vagyunk, mert folytatjuk ezt az importot. Nagyon sok, és ráadásul nagyon sok olyan terméket használunk, amelyben pálmaolaj van. Ráadásul Franciaország ezt reklámozza is, még üzemanyagnak is használná, holott tudjuk, hogy ez rettentes hatással van a klímára. Tehát mi is felelősök vagyunk, és felléphetünk, fel kell lépnünk. Ez a mi feladatunk, hogy az európai erdős, erdőtermékeket és az erdőt valorizáljuk, felemeljük ennek a jelentőségét az erdőtelepítésekkel például. Végül pedig egy személyes megjegyzésem is lenne. Sokkal hitelesek lennénk, hogyha a szabadkereskedelmi nemzetközi egyezményekben, amelyeket Európa aláír például a Mercosurral, Egyértelmű klauzulákat, záradékokat helyeznénk el, amelyek az környezetvédelemre serkentenek bennünket. Köszönöm szépen, Torvalds úr, Renyú. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Az európai erdők van, amikor viszonylag jó állapotban vannak, máskor pedig rossz állapotban. És ennek az az oka, hogy nincs igazából egy olyan koncepciónk, ami az európai erdőre vonatkozna, erdőkről beszélünk többes számban, és ezek közül vannak jó és rossz állapotban lévő erdők. Meg kellene néznünk, hogy mi is a probléma oka. Nézzük meg, hogy mi történik Kanadában és Oroszországban. Ebben a két országban rendkívül nagy erdő tüzek voltak, és ha valóban ökológiailag gondolkozzunk, akkor azt kell, hogy mondanunk, hogy itt már a vörös tartományban vagyunk, e- ezekben az országokban az erdőtüzek miatt, az nagyon nagy a veszély. És van, amikor erdőtüzeket ok úgy, endőküzek úgy keletkeznek, akár gyújtogatás miatt is, hogy lehetetlen őket eloltani. És ettől állandósul ez a probléma. Oroszországban például júliusban 4 millió hektár erdő égett, és igazából senki nem tudta eloltani ezeket a tüzeket. Szükség van erdőgazdálkodásra. Donald Trump azt mondta, hogy kicsit még jobban kellene az erdőkkel gazdálkodnunk, még több fát ki kellene vágni, de, de nem ez a helyes út. Hogyha megnézzük az kártevő bogarakat, ezek különösen súlyos problémát jelentenek Európában. Köszönöm Eckhout úr a Zöldek EFA frakció képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lefolytatjuk ezt a vitát az európai erdőkről. Sokat beszélünk az Európán kívüli erdőkről, de fontos, hogy az EU, Európán belüli erdőkről is beszéljünk. Kulcsfontosságok a klíma szempontjából, természetesen elnyelik a széndiokszidot, és a biológiai sokszínűség szempontjából is rendkívül fontosak. Nincsenek jó alapotban az erdők. A jelenlegi megülő energiák 40%-a biomassa. És a Hunic irányelben is azt rögzítettük, hogy 2030-ig tovább fog csökkenni az elnyelt széndiokszid mennyiség, különösen csökken az erdőterület. A környezetvédelmi ügynökség leszögezte, hogy csak az erdők 25%-a van igazán jó állapotban a Natura 2000-es természetvédelmi területeken. Tehát egy klíma, klímatörvényre van, jogszabályra van szükség, javulni kell, a, javítani kell az erdők állapotát a biodiverzitás érdekében is. Köszönöm szépen. Hekerájner úr kettő percben az ID frakció képviseletében. arvoisa puhemies tuli pikku virhe. Mutta... Köszönöm szépen, elnök asszony. Torvalds úr által mondottakat szeretném tulajdonképpen folytatni. Finnországban nagyon Sokat fektettünk be már több száz éve az erdőgazdálkodásba, és a, éppen emiatt nagyon sok erdő keletkezik, vagy jön létre a telepítéseknek köszönhetően is. Könnyebb az erdőtüzeket is megakadályozni, foglalkoznunk. Eh, Kanadával, Oroszországgal, Svédországgal vagyunk tulajdonképpen egy csoportban, de Finnországnak sikerült megakadályozni az erdő eh, tüzeket. Miután az erdőből élünk, nagyon odafigyelünk az erdőkre, erdőket telepítünk. Eh, Finnországban jöjjenek el, nézzék meg, hogy ott mennyire gondoskodunk az erdőkről. Nekem személyes tapasztalataim is vannak. 16 éves voltam, amikor dolgozni kezdtem erdészetben, láttam, hogy hogyan gondozzák az erdészek az erdőket, és azután hogyan használják fel. A biológiai sokszínűséget meg kell őriznünk, és várom önöket, jöjjenek el Finnországba, és nézzék meg azt, hogy mi ezt hogy csináljuk. igazából azok, akiknek problémáik vannak, ne adjanak nekünk tanácsot, mi tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. Köszönöm szépen. Hekerájner úr egy zöld kék kártyás kérdést szeretne egy kollega feltenni. Roland úr szeretne kérdezni. Elfogadja a kék kártyát, Hekerájner úr? hajlandó válaszolni erre a kérdésre, a kékkártyás kérdésre? Roland úr, parancsoljon. Csak mikrofonba kéri. A kérdésem az erdőkkel kapcsolatban a következő. Nincs itt egy kis ellentmondás a között, amit mi szeretnénk, hogy óvjuk meg az európai erdők egészségét, illetve a között, hogy a biodízel és az energetika területén is fontos a biomassa. Itt olyan a klímapolitikánk, hogy emiatt Indonéziában pusztulnak az erdők, és a természetes esőerdők pusztulnak el Elnök asszony félbeszakítja, 30 másodperce van, és nem úgy tűnt, hogy egy kérdést akar feltenni, a, inkább talán rátérne arra, hogy van-e kérdése igazán? Kérem, akkor fejezze be, hogyha akar kérdezni is. Én tudok válaszolni erre a kérdésre, vagy hozzászólásra. Nem, nem értettem pontosan. Azt mondta, hogy akar válaszolni, vagy, vagy nem akar válaszolni. Én igazából azt mondtam, hogy csak igazi kérdéseket tudok válaszolni, ez nem volt kérdés. Köszönöm, Roland úr, akkor hallotta, ami elhangzott Visnyevska asszony másfél percben az ECR képviseletében. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az erdőink állapotának javítása szerintem egy kulcsfontosságú kihívás a következő évtizedekre vonatkozóan. Az elmúlt időszakban azt láthatjuk, hogy hihetetlen nagy mértékben ö, ö, kezdik el tizedelni az erdőket különböző ö, állatok, különböző rovarok, például a fenyőket is, a tüleveleseket is megtámadják különböző rovarok. Lengyelországban 90 az 1940-es években még csak 20%-kal volt, 20%-kal volt a Lengyelország területének az, e, a az erdőben fedett területek aránya, most ez már 40 százalék, úgyhogy itt egyértelműen van itt egy bevált gyakorlat, amit meg kell osztani másokkal. 400 millió fát ültetnek Lengyelországban minden évben. Tehát születnek új erdők, de ezt az Európai Unió nem túlságosan aktívan támogatja pedig rendkívül fontos az, a jó erdőgazdálkodási politika. Tehát nálunk van bevált gyakorlat, és a mi erdőgazdálkodásunk igazán példás. Köszönöm. Mielőtt átadnám a szót a következő hozzászólónak, elmondanám az új képviselők számára, hogy a kék kártya azt jelenti, hogy egy 30 másodperces kérdés lehet feltenni um, egy képviselőnek, és a válasz szintén 30 másodperces. Most pedig Fejrera kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Erdőink sérülékenyek. Ezt azt is mutatja, hogy egyre több az erdőtűz, egyre több a gond a különböző káros rovarokkal, rovari invázióval, és sajnálatos módon nincs elegendő erdészünk sem. az EU kapjának következménye ez részben. Az EU más nem, mást sem csinál, mint hogy a különböző közszolgáltatásokat lerombolja. Az erdőgazdálkodásban monopól helyzet alakul ki nagyon sok helyen, és ez nem segít abban, hogy az erdők megtarthassák sokféleségüket, és ezért is hagyja el egyre több embert, ember a vidéket. Én azt gondolom, hogy egy katasztrófa ellenes program kéne az erdők számára, ezt kéne kidolgozni. Szeretnénk, hogyha megmaradnának az erdők, szeretnénk, hogyha egészen másmilyen lenne a kap, a vidékfejlesztés, jó lenne, hogyha az ilyen típusú kiadásokat nem csökkentenék. Köszönöm szépen, Papadekis úr következik függetlenként egy percre. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony! Görögországban idén száz ember veszítette életét erdőtüzekben, Görögország több részén is. Igazi tervre van szükség, egy programra. Nagyon fontos az, hogy az erdők ellen elkövetett bűncselekmények, illetve az erdőgazdálkodási költségvetés problémáit megoldjuk. Rescue You nevű szervezet ugyan már áll, és próbálja tenni a dolgát, de nagyobb költségvetésre, nagyobb támogatásra lenne szükség. A tagállamok rendkívül kis összegekkel gazdálkodhatnak. Hogyan lehet ilyen kicsi összegből az erdő gazdálkodás, az védelmet megoldani? Láthatjuk ennek a politikának az eredményét Európában és csak akkor lép fel az EU, vagy bárki más, hogyha súlyos katasztrófák alakulnak ki. Nagyon fontos az, hogy mindenki él, élhesse jogaival, és megfelelően használjuk ki az erdőket. Dorfman úr következik másfél perc. Kedves kollégák, valóban az a helyzet, ahogy a biztos úr is mondta, a helyzet az európai erdőkben aggasztó részben például a szú is egyre terjed, és ez a klímaváltozással is nyilván összefügg az, hogy egyre több a vihar, például az én régiómban, és mégis nagyon fontos, hogy a fák e, elengedhetetlen szerepet játszanak a klímaváltozás elleni harcban. Az erdő olyan, mint a tüdő, és a fenntartható erdőgazdálkodás ezért elengedhetetlen. A az erdők azonban csak akkor teljesíthetik ezt a szerepet, hogyha az erdőt megfelelően használjuk, és a fát is használjuk, például az energia előállításra, vagy a, az építkezésre, de fenntartható módon. A fenntartható erdőgazdálkodást mindenképpen ösztönöznünk és honorálnunk kell, rá kell vezetnünk az erdészeket arra, hogy ezt a fenntartható gazdálkodást valósítsák meg, hogy az erdő a klímaváltozás elleni harcban ráháruló szerepet be tudja tölteni. Én azt gondolom, hogy nagyon aggasztóak a második pillérben javasolt csökkentések, költségvetési csökkentések, e, azonban azt gondolom, hogy itt előfordulhat, hogy új eszközök bevezetésére van szükség, hogy az erdő megfelelően be tudja tölteni a hozzáfűzött reményeket. Köszönöm szépen, köszönöm. Két percre, De Castro képviselő. Sí. Presidente, commissario, onorevoli colleghi Tisztelt elnökasszony, biztos úr, kedves kollégák! Erdőink helyzete egyre kockázatosabb. Az Európai Unió fontos, hogy vezető szerepet játszon ebben a veszélyes helyzetben. Több minden történt már, és mindez a kapnak köszönhető. Az elmúlt húsz évben nőtt az erdős felületek aránya. Jelenleg Európában annyi erdő van, mint Portugália egész területe. Mindenképpen segíteni kell az erdőket, mindenképpen javítani kell az erdőgazdálkodást, de egyértelműen vannak már eredmények is. Nem állhatunk itt, mert a kapot, a kap költségvetését csökkenteni fogják, legalábbis ez van a bizottság javaslatában, és ez néhány tagállamban azt jelenti, hogy nagyon le fogják csökkenteni a vidékfejlesztési programok volumenét. Sokszor ez 25%-os csökkenés lesz, ez mindenképpen visszalépés, amit nem tudunk elfogadni mezőgazdáinknak, az erdőgazdálkodással foglalkoztatóknak fontos, hogy főszerepet adjunk a változásban, jó lenne, hogyha tőlük várnánk a megoldást. Ugyanakkor föl kell lépni a nagy fa exportőrökkel szemben is. Egy igazi tanúsítvány, tanúsítványt adó programot kéne létrehozni, amely alapján bizonyítékot nyerhetünk arra, hogy hogyan termelték ki a fát. Ezt a klímaváltozás is ezt kéri tőlünk. Csak akkor tudunk megfelelő bátor válaszokat adni az európai polgároknak, hogyha az Európai Unió összefog és egységesen lép fel. Köszönöm szépen, Stefan Uta kolléga. Tisztelt biztos úr, Romániában még elég sok az érintetlen erdő, és ezeket védeni kell a biodiverzitásban játszott fontos szerepük miatt, de mégis folytatódik az erdők kivágása. A, a madár irányelvet, a habitat irányelvet is gyakran megsértjük, és az elmúlt hat évben körülbelül 3,6 ezer hektárnyi erdő veszett el Romániában, és 1,2 eh, millió köbméter fa exportjára került sor. Az Agent Green egy nagyon fontos um, ügynökség, az Európai Bizottságnak átadott egy panaszt uh, ezzel az erdőkivágással, fakivágással kapcsolatban. Biztos úr, amit itt látunk a papíron, ez nem felel meg a valóságnak. Uh, hogy fogja elérni azt, hogy az európai normákat betartassa az európai um, köte, kötelezettségeknek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm egy percre Deparné Grünenberg képviselő kapszót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az erdő lassan növekszik, az természet kifürkészhetetlen útját követi. Európában természetesen fontos az erdő telepítése, nagyon fontos, hogy ellenálló legyen az erdő, ellen tudjon állni a klímaváltozásnak, a biot, az különleges biotopokat védeni kell, a vadont is mm, mm, óvni kell, és nem szabad visszaélni ezzel a nagyon érzékeny ökológiai eh, nyersanyaggal. De persze eh, közben tudjuk, hogy a növekedés eh, a növekedés viszi előre a gazdaságot, és ezt akarjuk kompenzálni az erdővel. A, a, ezt a folyamatosan növekvő energiaigényt nem fogjuk tudni egyedül fával kielégíteni, nem fogjuk tudni a biodiverzitást egy új erdőpolitikával visszafordítani, vagy visszaállítani. A helytelen kereskedelempolitika, a helytelen gazdaságpolitikát kell kiigazítani. Nem tudunk mindent egyszerre és gyorsan megoldani. Az erdő lassan növekszik, az erdőben lassúak a változások, és ezt figyelembe kell vennünk a gyermekeink érdekében jövőben és Köszönöm szépen, egy percre Limmel képviselője szó. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság közleményeiben mindig olyan címeket látok, hogy az Európai Unió intézkedései az erdők védelmében. Nos, nem félnek attól, hogy nevetségessé válnak? Ez ugyanaz az Európai Unió, amely az energia politikával hozzájárul ahhoz, hogy az erdőt teljesen tönkretegye, és Nézzük Németországot, itt is 33 ezer, itt 33 ezer szél erőmű van. Nagyon sokan ezek között olyan helyen vannak, ahol kivágták a fákat. Itt nem a szú jelenti a nagy kárt, hanem éppen ez az energiafordulat, ez az új energiapolitika. E, e, például e, Németországban rengeteg erdőben, erdőnek kellett föladni a helyét azért, hogy ezeket a szélerőműveket fel tudják állítani. Nagyon fontos lenne, hogy az erdőpolitikát hagyjuk a profikra, és nem az ideológia, ideológia által vezérelt értelmetlen Európa Európa politikát hagyjunk helyet. Köszönöm szépen, elfogad-e egy kékkártyás kérdést Grappini asszonytól, kérdezi az elnök Limer asszonytól. Tessék, Grappini asszony, öné a szó, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam a asszonyt, azt mondta, hogy nevetséges az európai eh, erdőkről beszélni. Ennek az ellentéte igaz szerintem. Szerintem nagyon is, hogy fontos erről beszélni, minél gyorsabban döntéseket hozni, hogy hogyan akarunk európai belső piacot, egy európai uniót létrehozni úgy, hogy ezt nem tesszük meg, mindenki azt csinált, amit akar. Nagyon fontos lenne véleményem szerint közösen elemezni a helyzetet, és közös intézkedéseket hozni az erdők védelmében. Válasz azt gondolom, hogy nem értette meg, amit mondani szeretnék. Én azt tartom nevetségesnek, tartom nevetségesnek, hogy eh, az Európai Unió eh, az új energiapolitikájával, az úgynevezett fenntartható energiapolitikájával eh, vezet ahhoz, hogy éppen ezeket az erdőket tesszük tönkre, amelyeket védeni akarnánk. Dzsambászki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Valóban nagyon aktuális vitáról van szó, főleg miután súlyos erdőtüzekre került sor, Európa szerte több ezer hektárt tett ezt tönkre. Remélhetőleg nem csak a vita szintjén maradunk, pedig gyakran ez a helyzet, az erdészet, az erdőgazdálkodás nemzeti illetékességbe tartozik, de akkor is szükséges az európai stratégia. Európának a világ erdős területének 5%-a Európában van. Az európai erdők globális szinten ugyan nem annyira fontosak, mégis igaz az, hogy az erdő adja a világ tüdejét. Sajnálatos módon az is igaz, hogy ugye mindenki egyetért eh, itt eh, a plenáris teremben abban, hogy az erdőket meg kell őrizni ahhoz, hogy a klímaváltozás ellen fel tudjuk lépni, és a biodiverzitást megőrizzük. Minden eh, rendelkezésre álló eszköz ki kell használni. Kart. Képviselő, egy perc. Um, Biztos úr, az erdészetek kapcsolatban, hogyha jól csinálunk stratégiát, akkor az jó kell, hogy legyen a környezet, a helyi közösségek és a vidék gazdasága számára is. Írországban, a hazámban az a helyzet, hogy a politika azt érte el, hogy az erdők nem nincsenek olyan állapotban, mint kellene. Ez nem az önök hibája, nem az EU hibája, de az EU-nak eh, látni kellene azt, eh, hogy eh, az EU valahol elfogadja mégis azt a politikát, amit Írország is folytat, hogy az erdő telepítése több kárt okoz a környezetnek, mint amennyi hasznot vagy előnyt hogy. És biztos úr, a bizottság helyzetében van egy ellentmondás, hiszen a brazil hatóságokkal kapcsolatban, ahol sok-sok ezer hektárát ég, azzal kapcsolatban nem tesznek semmit. Biztos úr. McCarthy holnap lesz egy vitáról, nagyon fontos kérdésről, nyilván, mint ön is tudja. Pulfjád asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amennyien egyetértünk abban, hogy az erdők nagyon fontos szerepet játszanak a klíma, a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjában is. Azt is hallottuk többektől, hogy nincsenek jó állapotban az európai erdők. Ez nyilván egy olyan probléma, amely valamennyiünket érint, és valamit tenni kell. De hogy tegyem egyértelművé, nem az a megoldás, hogyha európai szintű szabályozás születik. A tagállamoknak, eh, saját maguknak kell tudni eldönteni, hogy mi történjen az erdőikkel az országainkban a, foglalkoznak is ezzel, van erdőgazdálkodás minden tagállamban. Persze európai szinten is lehet tenni valamit, például az 30 évvel ezelőtti erdészeti stratégiát azért korszerűsíteni lehetne, mert azóta nagyon sok minden megváltozott. Figyelembe kellene venni azt a lehetőséget is, hogy lehetne jobban felhasználni fából készült termékeket. Köszönöm. Szurek asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió erdőit a legértékesebb természeti adottsága rendelkező területeknek tekintjük az egész világon. Itt van például a Kárpátok, a Kárpátok erdei. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt megőrizni. A lengyel kormányzat úgy döntött, hogy nagyon sok fát kell kivágni. A nem, természetvédők nagyon aggódnak, mert Natura 2000 védelme alá tartozó területeken folyik az erdőírtás. Nagyon határozottan fel kellene lépnie az Európai Bizottságnak és az Európai Bíróságnak ez ellen. Köszönöm, Müller asszony. Egy percben. Elnök asszony, biztos úr. A rendkívüli szárazság az elmúlt években nagyon nagy tehertétel volt az erdőink eh, számára. A szú robbanásszerűen elszaporodott. Bajorország, ahonnan én jövök, ott az elmúlt 50 eh, évben 20 eh, millió tonna fát kellett kivágni, mert amelyet tönkretett a szú. Ez a bajor tulajdonosok számára nagyon sok pénzbe kerül, pedig erre a pénzbe, pénzre szükség lenne ahhoz, hogy helyreállítsuk az erdők egészségét. Az erdők, erdőink a klímaváltozás vesztesei. Hogy helyreállítsuk őket, fenntartató erdőgazdálkodásra van szükség, ahelyett, hogy össze-vissza hoznánk jogszabályokat a környezetvédelem területén. Egy jó stratégiára van szükség, szükség arra is, hogy az élet minden területén hogyan használjuk fel a fát. El tudnám képzelni például, hogy állami építési projekteknek felhasználják az ilyen szub által tönkretett fákat. Valamennyien tisztába kerül legyünk a klímaváltozással kapcsolatos problémákkal is. Köszönöm, Rivázi asszony, egy perc. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, Erdőink veszélyben vannak, és az erdő tüzek is ezt bizonyítják. 800 pályányi erdő pusztul el óránként a földön. Kelnyete úr, az önök nyilatkozata ezt kivallóan rögzíti ezeket a tényeket, de úgy, úgy gondolom, hogy nem igazán kínálnak megoldást párbeszédre ugyan készek, de konkrét, kötelező érvényű intézkedéseket nem kínálnak. Egy javaslatom lenne például a energiatermelésre felhasznált ö, e, ö, fa kitermelés. Én azt gondolom, hogy meg kell nézni, ennek hol a helye, ez tényleg megújuló energiaforrás ez. Az erdő, a fák kivágása az intenzív mezőgazdálkodásnak tudható benne leginkább. Én azt gondolom, hogy a pálmaolajat, illetve a szója babot végre meg kéne, ezeket nem kéne, elő, nem kéne előnyben részesíteni. Indonéziában ez jelenti, emiatt vágják ki leginkább az erdőket. Nagyon fontos az, hogy a helyi lakosságot is támogatjuk, ők tudják a legjobban, mire van szüksége az erdőknek. Tehát várjuk a konkrét javaslatokat a bizottságtól. Egy percre Blaskó kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Közép-Európában pusztulnak az erdők, ennek több oka is van. Egyrészt nem, igaz, nem igazán nem igazán figyelünk oda az erdőkre, ezért van szú invázió, aztán nem intervenció, intervenciómentes zónákat is létrehoztunk a nemzeti parkokban, így tudott elszabadodni a szú. Ezen területekről nem lehet kitermelni a fát, ez okozhatta a tragé- tragédiát. Cseh gyönyörű erdők elpusztultak. Szörnyű látvány ezeket az elpusztult erdőket megtekinteni kérem, hogy az Európai Bizottság tegyen sürgős lépéseket az emberi butasággal szemben. Sokszor szakértők vesznek ebben a részt, és jó lenne, hogyha inter, az intervenció mentes zónákat megszüntetnék. Köszönöm szépen, Blaskó úr. Egy kérdést szeretne önnek Sodrov asszony feltenni. Elfogadja ezt a kérdést? Jó, akkor Sodrov asszony parancsoljon. Én nem szeretnék itt cseh belügyi vitát tartani. Blaska úr felkérte az Európai Bizottságot, hogy avatkozzon bele a tagállami erdőgazdálkodási politikába. politikába. Ön tényleg azt gondolja, tisztelt kolléga, hogy a cseh erdőgazdálkodási hivatalok képtelenek arra, hogy megoldják ezt a helyzetet? Én bízom az erdőgazdálkodóinkban és szakértőinkben. Bonjour. Eh, Működik. Tisztelt kolléga, öntől eltérően én részt vettem a szú elleni fellépésben. Megnézzük, mit, nem tudom, látta azokat az érintett területeket? Látta, mi történt ezekkel az erdőkkel? Magunk ezt nem tudjunk képesek megoldani, külső tanácsra van szükség. Nézze meg a Suvava hegyet. Ez a helyi, a saját szakértőink ere, munkájának eredménye. Tomasics asszony egy Köszönöm szépen. Az erdő nagyon fontos a klíma, a mezőgazdaság, az életminőség szempontjából, ami az energia függőséget illeti, ebben is fontos szerepet játszik az erdő, ennek csökkentésében egy fontos forrás, erőforrás. E, sajnos nálunk nem veszély a, e, a szélsőséges e, illegális fa kivágás az erdők területe növekszik Európában, persze ez nem jelenti azt, hogy automatikusan jól is kezeljük ezeket, jól gazdálkodunk vele. A tagállamok közötti különbségek hatalmasak, nem csak amikor e, az erdők által felett területek mennyiségéről, mértékéről beszélünk, hanem a tulajdonviszonyok e, esetében is. A Horvátországban például az erdő kb. 80 e, százaléka köztulajdonban van, és köz vállalkozások kezelik, gazdálkodnak ezzel. Közös célú, céljaink vannak, nem szabad elfelejteni az, hogy minden tagállamnak egyéni adottságai vannak. Köszönöm szépen, Gorgiulus képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. nem logikus az, hogy közös erdőpolitikánk legyen. A teljes bolygó tüdejéről van szó, ez elengedhetetlen fontos jelentőségű. Európa nagy része Európában nagyon fontos szerepet játszik az erdő, megújuló energiaforrásokat biztosít, megköti a széndiokszidot, és ebben is elengedhetetlen szerepe van. A az erdők gyors eltűnése, vagy az állapotuk romlása Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban szörnyű erdőtüzeket okozott. És ez nagyon sok kárt okoz, emberi életet és állatéletet követel, rengeteg, illetve nagyon nagy gazdasági kárt is okoz. Nagyon fontos, hogy azonnal lépjünk fel, mert azonnal meg kell védeni az erdőket, de minél nagyobb elszántsággal. Bizonyos zöld falat kellene felhúzni. Ez a probléma a következő generációra nagyon negatív hatással lesz, ezért azonnal cselekednünk kell. Köszönöm szépen, másfél percre Zoidó ez következik. Gracias, presidenta. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, és gratulálok a munkájához. Köszönöm, hogy energetikai és klímaváltozási kérdésekben vezető szerepet játszott. Örülök annak, hogy a Párizsi Egyezmény sorsát felkarolta, és örülök annak, hogy a klímaváltozási kérdésekben ambiciózus célkitűzései vannak. Én azt gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból nagyon komoly eredményeink vannak, tudjuk védeni. Az, az erdő segít minket abban, hogy az eróziótól megvédjük a, a termőföldet, illetve a klímaváltozás elleni harcban is sokat segíthet. Spanyolország pontosan tudja, hogy mi ez. Spanyolországban, egész Európában a második legnagyobb kiterjedésű erdőfelület. Az... Éppen ezért vagyunk Európa legbiológiai szempontból legsokféle, legnagyobb sokféleséggel rendelkező országa, rendkívül sok fajjal rendelkezünk, és nagyon nagy a, a területe az, erdő, az erdőknek. Attól függ, hogy mennyire egészséges egy erdő, hogy milyen a kapcsolata a környéken, a vidéken élőkkel. Szociális és gazdasági szerepe is van az erdőknek. Az erdők nagyon fontosak a vidéki elvándorlás elleni harcban is, a Spanyolország üres részein munkát adnak, megfelelő nyersanyagot is, és bioenergiát lehet belőlük kinyerni. A kap költségvetésének csökkentését ezért nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló González Casares egy percre. Eh, köszönöm szépen. Egyrészt harmadik országokból származó olyan, olyan olyan termékeket fogadunk be az Európai Unióba, amit úgy hoznak létre, hogy erdőket szüntetnek meg, illetve gondot jelent az extenzív állattenyésztés is. Meg kell védeni az autokton erdőket, ezek a biodiverzitás mencsvárai. Galíciáiban két, húsz évvel két, 20 év alatt az eukaliptusz monokultúra területe meg, kétszer, meg kétszereződött. Az Európai Unió kötelessége, hogy a nemzetközi kereskedelem megállítsa a kereskedelmen megállítsuk az erdőírtást, Fenntartható erdőgazdálkodásra kell törekedni, a hagyományos erdőket védeni kell, az elvándorlás, vidéki elvándorlás ellen harcolni kell, fenntartható állattenyésztést kell támogatni, a kapköltségvetését meg kell tantani, védeni kell erdőinket és ökoszisztémáinkat, mégpedig nagyobb egészségben kell ezeket megtartani. Köszönöm szépen. szik képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az európai erdőket veszély fenyegeti. Nem csak a klímaválság miatt, hanem azért is, mert kivágás fenyegeti számos fát, klíma válságban vagyunk, a vegyipar is fenyegeti az erdőket. Hogyha a biodiversitást meg akarjuk védeni, akkor óvnunk kell az erdőket. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyek az erdőket megújítják, de ezzel egy időben az erdők 5%-át mindenféle beavatkozástól meg kell óvni. Ez egy nagyon fontos elv. Nem elfogadható az, hogy politikai vagy gazdasági érdekek uralkodjanak mindenen, az erdők a biodiverzitás számára nagyon fontosak, és ezért európai struktúrára van, stratégiára van szükség, hiszen ettől függ a jövőnk. Brigmons ez következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, amikor eh, tudjuk, hogy a 17 fenntarthatósági célkitűzésből 9 összefügg az erdők megfelelő kezelésével, például az táplálékbiztosítás, a víz, tiszta víz biztosítása, a széndiokszid megkösítése, stb. Akkor tudnunk kell, hogy nagyon fontos szerepet játszanak az, erők, meg, az erdők, meg kell ezeket védelmezni, Fandalán asszony is beszélt erről, de azt is tudom, hogy nagyon fontos mondat szerepel az önök követ közleményében, mely szerint az új erdők nem tudják helyettesíteni az elsődleges erdőket. Amikor egy erdő, egy elsődleges, egy primér erdő eltűnik, eh, az új erdő önmagában azonnal nem tudja ezt eh, biztosítani. Az európai területen 40%-a eh, erdő, és itt megfelelő forrásokat kell mobilizálni az erdő megóvására. Mit tesz az Európai Bizottság arra, hogy ösztönözze a tagállamokat, az erdők megóvására. A biomassa alapvető fontosságú kérdés. Itt eh, nagyon kétszínű a megközelítés, kétszínűnek tartom azt, hogy ezt megújuló energiaforrásként mindenek fölött áldják. Köszönöm szépen, Kuzsmuk képviselő következik egy perce. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Azt szeretném hangsúlyozni ebben a vitában, hogy Lengyelország vezető szerepet játszik Európában, ami azt illeti, hogy ki egyensúlyozott, fenntarthatók erdőpolitikát folytatunk. Megdupláztuk a a Lengyelországban kitermelt fa mennyiségét, az erdők az ország területének 30%-át fedik. Nagyon fontosnak tartom azt a 2018-as parlamenti és tanácsi döntést, mely szerint az erdőgazdálkodást a mezőgazdasági a környezetvédelmi politika részévé kell tenni. Az erdők széndiokszid megkötését a széndiokszid kibocsátás általános átfogó kalkulációjába beszámítjuk. Azonban mm, számítanunk kell a szélsőséges időjárási jelenségekre, a túl nagy melegre, a e, kemény térre, és ez is negatívan hat az erdők állapítára. Köszönöm szépen, egy, egy kék kártya. Mm, Melchior asszony elfogadja, e, szeretne feltenni kártyás kérdést, elfogadja, Kuzmiuk úr, igen, akkor tessék. Köszönöm szépen, Kuzmik eh, úr a hozzászólását. Én tudom, hogy mennyire fontosak a lengyel erdők, én is éltem ott, és szeretném eh, eh, tudni, hogy ön mit gondol, mit tesz a lengyel kormány ennek érdekében, hogy a primér erdőket megóvja Lengyelországban. Kuzmiuk képviselő. Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon sok félreértés merült föl a lengyel állami tulajdonban lévő erdőkkel kapcsolatban, főleg ami a Spruce Parkot illeti Lengyelország keleti részén önnek, az, illetve szerettem volna néhány számadattal illusztrálni azt, hogy Lengyelország példaértékű lehet. Lengyelországban ez egy önfenntartó ágazat. Köszönöm szépen, Sander képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az az erdők, Chateaubriand szerint az erdők már az emberek előtt léteztek, ez nagyon fontos, ezt tudnunk kell, és Európa úgy tűnik kivételt képvisel, mert az európai erdők mértéke, területe növekszik, és ez nagy kivétel, és ez meg kell őriznünk. Azonban különböző veszélyek fenyegetik az erdőt, az súlyos hőség, a szú, különböző rákcsálók, stb. Itt nagy szociális és környezeti kihívások előtt állunk. A Párizsi Egyezményben és betartásában is nagyon fontos szerepet játszik az erdőgazdálkodás. Tiszteletben kell tartani a fenntartható fejlődést, illetve ezt az erdő örökségünk megóvását. Nyilván nincs közös erdőpolitika Európában, de az európai politikának mégis hatása lehet a nemzeti politikára. Az is nagyon fontosnak tartom, biztos úr, hogy a, a PAK második pillérében a, a forrásokat fenntartsuk, és támogatnunk kell az erdészeket a fenntartható erdőgazdálkodásban. Aztán a kutatási projekteket is arra kell ösztönözni, hogy a klímaváltozás elleni harcra fordított kutatásokat komolyan vegyük. Köszönöm szépen, Árénak képviselő következő. Merci. Köszönöm szépen. Nemrégiben a bizottság nyilatkozatában, az mi az erdőgazdálkodás erdővédelemről szól, azt írja a bizottság, hogy az erdő kiirtással szemben felvenni a harcot újabb intézkedéseikkel. Kérdezem, hogy, kérdezem, hogy lesz-e kötelező érvényű jogszabály, például a kockázatos termékek esetében, az intenzív mezőgazdálkodás termékei, avagy a bánya vidékeken, az erdő ellen felvegyek a harcot, avagy a bánya vidékeken az erdőírtást valamilyen módon tiltsák. Kérdésem, hogy mikor lehet erre számítani? Második kérdés. Jó lenne, hogyha a kereskedelmi politikánkkal is fel tudnánk venni a harcot az erdő kiírtás ellen. Ezzel kapcsolatban lesznek-e kötelező érvényű fejezetek? Például, a, például Kanadában egy kanadai vállalat, bányavállalat több mint 1500 fát vágott ki Törökországban. Hogyan lehet azt elérni, hogy ez a fa ne kerüljön a CETA szabadkereskedelmi egyezmény nyomán Európába? Köszönöm. Köszönöm. Norbert Linz úr, másfél perce van. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az erdő, az élőhely és a klímánkat is védi, de sajnos beteg, mert egyre több a szú, támadás, viharok, egyéb károk, meg kell tudnunk védeni az erdőt. A e, klímaváltozás e, elleni közelemben nem hagyhatjuk magára az erdőt, e, segítenünk kell az erdőt. Az Eurostat szerint a 10 százalékos széndiokszid kibocsátás tudnánk csökkenteni, a több erdő lenne. A fát egyébként egyre szélesebb körben fel kellene tudni használni. Fenntartható erdőgazdálkodásra van szükség mindenképpen az egészséges fákkal, hogy maximál, maximalizáljuk a széndiokszid megkötést. Sajnos az erdők a klímaváltozás vesztesei, nem csak hogy a szárazságnak nagyon kitettek, hanem a kártevők is nagyon könnyen károkat okoznak az erdőben. Meg kell tennünk mindent, hogy egészségesek zöldek legyenek az erdők, és nőjön a széndiokszid elnyelő megkötő képességük. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, szükséges az, hogy az európai erdőstratégiát továbbfejlesszük, mindenek előtt az egészséges erdők érdekében. Örömmel várom az együttműködést a mezőgazdasági szakbizottság, ahol javaslatokat fognak kidolgozni. Linz úr, Müller képviselő szeretne egy kérdést feltenni. Miller asszony. Elnök úr, köszönöm szépen. Linz úr, egyetért velem, ha azt mondom, hogy a szú bogár kapcsán a kutatási projekteket fel kellene használni, például a LIVE vagy a Horizon 2020 programokat erre fel kellene használni. Ugyanis a szubogár elleni küzdelemben időközben már biológiai eszközöket is be lehet vetni, de további kutatásokra van szükség, és azt hiszem ez az irány, ahova együtt tovább kell mennünk. Linz úr. Nagyon rövid választ tudok adni erre a kérdésre. Igen, jó lehetőség lenne európai szinten is támogatást adni. Köszönöm szépen az egyetértő válaszra. A következő felszólalónk Hineliuma képviselő. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr hogy valami észszerűt is tudjunk tenni az erdőink érdekében, Világosan kell látnunk azt, hogy nagyon-nagyon sok erdőnk van. A Finnország területének 70%-át borítják például erdők. Finnország mindig is nagyon jól hasznosította az erdőit. Az erdő terület nem csökkent, Finnországban az elmúlt száz évben. Nagyon fontosak a rekreáció, illetve a széndiokszid megkötés szempontjából is az erdők. Nagyon lényeges, hogy Európában az erdőgazdálkodás fenntartató módon folyjon. Az Európai Bizottság, ha azon gondolkozik, hogy mit tegyen a jövőben, akkor nem szabad, hogy megbüntesse azokat az országokat, amelyek nagyon jól gondozzák az erdőiket. Schmidbauer képviselő, zöld képviselő Ausztriából, Stájerországból, aki többek nevében is beszél. Elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm a kedves szavakat, elnök úr. Igen, osztrák vagyok. A területünk 50%-át borítja erdő, és ezért nagyon is érthető, hogy mennyire fontos számunkra az erdő hogyha Európa erdeinek állapotáról beszélünk, akkor szeretném egyértelművé tenni, hogy miért ennyire fontosak az erdők. A klímaváltozás elleni küzdelemben a legnagyobb segítőnk az erdő, a jó gazdálkodás keretében gondozott erdők, nagyon fontosak a, fa termékek, tehát védenünk kell az erdőt, ugyanakkor jól kell tudnunk hasznosítani is. Egész Európában mintegy három millió munkahelyet biztosítanak az erdőink. Ezért nagyon, nagyon fontos, hogy szakszerűen folytassuk le ezt a vitát. A klíma változ, szó változik, egyre több a kártevő az erdőkben, és tekintettel mindenre az Európai Bizottságnak reagálni kell. Az erdő tulajdonosokat és az egész erdő gazdaságot támogatnia kell. Éppen ezért egy új erdő stratégiára van szükség az EU-ban, amely a jövőre vonatkozóan is egyértelmű helyzetet terem. Nem eh, szabad tovább csökkenteni az agrárköltségvetést, ehm, az erdők segítése érdekében sem. Az erdők eh, kapcsán az Európai Szolidaritási Alap kiterjesztését például egy nagyon jó megoldásnak eh, tekinteném, és az erdő tulajdonosokat mindenképpen eh, erősítenünk kell, hiszen ők nagyon fontos partnereink lesznek. Köszönöm szépen, Schmidt Bauer úr, Adam Jarubász képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim, az erdők kulcsfontosságú szerepet töltenek be az ökoszisztéma szempontjából is. Európában az erdők állapot flotta különösen fontos, hiszen a széndiokszidot megkötik, elnyelik. Az erdőgazdaság nagyon sok munkahelyet is biztosít, különösen helyben. Egyetértek a bizottsággal, a biztossal, minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük az erdő tulajdonosokat, azokat, akiknek feladata az erdők megvédése, és meg kell tudni akadályozni az erdőtüzeket. Egy együttes, közös fellépésre van szükség, mert külön-külön egyedül nem tudunk hatékonyak, eredményesek lenni. A nemzeti szint a legmegfelelőbb szint bármilyen fellépésre de emellett a live programból is érkezett pénzügyi támogatás, kutatási fejlesztési pénzek, és mindenképpen szükség van egy Eh, a Horizont eh, Európa e keretében egy erdő stratégiára. Az erdőtelepítések eh, és a céljaink közé tartoznak, hiszen a kártevők sokat rontanak az erdők ellenálló képességén, ezért fontos a reziliencia erősítése, és ebben támogatni kell a tagállamokat. Következő hozzászólónk Aymáró képviselő. E Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr, kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy az alapszerződés nem tartalmazza az szót de az elmúlt években az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament is proaktvabban próbálják ezt a természeti erőforrást valamilyen módon kezelni. De az erdőgazdálkodással gondok vannak, hiszen nagyon eltérő az erdőgazdálkodás különböző európai tagállamokban, ugyanúgy, hogy a mezőgazdálkodás is eltér Európa szerte, de azért egy kapot csak össze tudtunk hozni. Én úgy gondolom, hogy ilyen alapon egy közös erdőgazdálkodási stratégiát is ki tudunk dolgozni. Ezért mondjuk azt, hogy ha komolyan gondoljuk a klíma a klímavédelmet, a európai régiók védelmét, a biomasszát akarjuk fejleszteni, akkor ne felejtjük el azt sem, hogy az erdőknek gazdasági értéke is van. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ezt komolyan veszük, akkor több ember fog lakni az erdő, erdős területeken, és ez nagyobb fenntarthatóságot, nagyobb fejlesztést is jelent, tehát nagyobb szolidásra van szükség. Portugáliában mi nem fölveszünk a harcot az erdőtüzekkel, hanem megpróbáljuk ezeket elkerülni, megelőzni. Tehát prevenciós alapokra van szükség. Köszönöm. Virkkönen asszony. Arvoisa puhemies, on hyvä, että käymme Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Örülök annak, hogy az európai erdőkről, az európai erdők helyzetéről beszélünk. Az Európa területének 40%-a erdős terület. Az erdők a klímaváltozással kapcsolatos harcban is nagyon fontosak. Az erdők egyrészt megkötője a széndiokszidnak, másrészt pedig a természetes erőforrásnak is rendkívül értékes az erdő Sokszor az energia a fából származik, ezért fontos az, hogy a kutatást és fejlesztést támogassuk. Az aktív erdőgazdálkodás szerepét mindenképpen hangsúlyozni kell. Az, azon erdőkben, ahol aktív az erdőgazdálkodás, ott sokkal kisebb kárt tudnak a különböző természeti katasztrófák, illetve a kártevők tenni. Fontosnak tartom a, arról beszélni, hogy ha nem figyelünk oda, akkor több viharos esőzés lesz, több árvíz. Európai adatbázisra is szükség van az erdőgazdálkodási erőforrásainkra vonatkozóan. Ezáltal többet tudnánk meg az erdők pontos helyzetéről. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következő. Többen kértek szót, itt van előttem a lista. Ahogyan tudják, a szabály az, hogy 5 percet tudunk szánni a KCDI-ra. Néhány perccel ezt meg tudom toldani. Nyolcan szeretnének felszólalni. Először Hidvégi Balázs kap szót.

J'y arrive. Köszönöm, sikerülni fog, köszönöm. Tisztelt elnök úr, nagyon fontosnak tartom, hogy az erdők védelme elég alacsony szintű a kontinensünkön, ez a benyomásom. A példának pedig a primér erdőket, vagy az érintetlen e, erdőket említeném. E, ez Európában ugyan nagyon kevés ilyen erdő van, de az ökológiai szerepük e, elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy megemlítsük azt, hogy Romániában és Szlovákiában évente 10 millió fát vágnak ki az ilyen érintetlen erdőkből illegálisan. Nagyon fontosnak tartom a primér erdőket, erdők európai katalógusba való felvételét, hogy megismerjük ezeknek az értékét. Egy tudományos, független bizottságnak kellene létrehozni a katalógus benchmarkjait, és ezzel be kellene felvenni a primér erdőket. Köszönöm szépen, Frank képviselő. Bakovics képviselő. Hvala za besedo. E, hvala za besedo. E, Köszönöm szépen a lehetőséget. Az európai erdők a mai téma. Pontosan tudjuk, hogy az erdők jelentik a föld tüdejét. Megkötik a szént, és fából rengeteg dolog készíthető. Ugyanakkor a tagállamoknak különböző, álláspontjá, különböző álláspontjai vannak az erdőkre vonatkozóan. Szlovéniában rengeteg az erdő, Szlovénia területének 60%-a erdő. Ez a százalék arány ugyan nő, de erdőink érzékenyek, érzékenyek egyéb környezeti faktorokra is, például a jégre, a kártevőkre, vagy az erdőtüzekre. Így aztán a Horizont, a Life és egyéb programokon belül többet kell tennünk az erdőgazdálkodásért. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pekarinen Mauri következik. Michael. Mikrofont kérjünk, hogy kapcsolja be. Excuse me. In Venice, please. Arvoisa puheenjohtaja, viimeisen vuoden aikana... Köszönöm szépen. Az elmúlt év során 15 millió hektárnyi erdő le. Ez több terület, mint egy-egy Európai Uniós tagállam területe. Az ebből származó kibocsátás több, mint amennyi energiát, vagy mint amennyi eh, kibocsátást egy-egy európai tagállam produkál egy évben. Nagyon sok olyan erdő van, amely, melyen, nem, melyen nem nagyon van megfelelő erdőgazdálkodás. Nos, a nem megfelelő erdőgazdálkodású erdőkben gyakran kitör az erdőtűz. Finnországban az elmúlt 60 évben 100 ezer hektárnyi erdő égett le. Azóta viszont az elmúlt időszakban csak 100 hektárnyi erdőt égett el. Azt gondolom, hogy egy ökológiailag megalapozott, hatékony erdőgazdálkodásra van szükség, ami megelőzi az erdőtüzeket. Kérem, tartsa be a hozzászólási időt, mondja az elnök. Vannak bizonyos szabályok, egy perc, egy perc, tíz másodpercet tudunk tolerálni a spontán hozzászólásoknál, ezen kívül el kell vennem a mikrofont, és olyanoknak, hogyha többen jelentkeztek szóra, mint a hány beterveztünk a spontán hozzászólásolakra, akkor azoknak nem tudok szót adni, akik az vitában magában hozzászóltak kék kártyaként, kék kártyás hozzászólással. Valisz képviselő. Az ír eh, kormány 8000 eh, hektár új erdőt akar eh, telepíteni évente, és ez a terv az meglévő írországi erdőket meg akarja duplázni, de közben pedig nagyon fontos azt is említeni, hogy a biodiverzitást nem tartják közben tiszteletben, mert nem olyan fákat telepítenek, és monokultúrát erősítik, holott a megfelelő erdők, megfelelő fákra van szükség a megfelelő helyen. Energia célokra vágják, fel, vágják ki a legtöbb fát, a többit pedig építkezésre, és Nagyon fontos említeni azt, hogy nagy részét ezeknek az erdőknek biomasszára használják fel, és a megújuló energia irányelv is kiírja azt, hogy a biomassa csak akkor lehet használni, hogyha ez nulla kibocsátással jár, vagy legalábbis szén semleges ennek a termelése. Maline kollega, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Sok, sok fontos dolgot hallottunk ma már, és mondtunk el. Egy dolog világos kell, hogy legyen az európai erdők, a világszintű klímát, eh, éghajlatot nem fogják tudni megmenteni, de ma meg tudjuk azt mutatni, hogy komolyan gondoljuk azt, amikor az európai erdők helyzetéről beszéltünk, és akkor, amikor megoldásokat keresünk, hiszen az erdő az éghajlatváltozás vesztese vesztesei akkor, amikor a fák kihalnak, akkor ö, már nem tudják a CO2-t sem megkötni, nincs, ami megkösse. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az erdő, mint csodálatos ö, ö, újratermelődő nyersanyagot ö, tartsuk számon, ha, védjük, használjuk. Végül pedig amellett szeretnék felszólalni, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy új fákat, sok millió új fát, fának adjunk lehetőséget Európában, a tagállamoknak pedig az európai stratégiához való csatlakozást tegyük lehetővé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stanislav Polcsák úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ezt a nagyon fontos témát ma napirendre tűztük. Rengeteg egyéb kérdést tárgyalhatnánk, mint a Brexitet például, de mégis jó ötlet, hogy megmutatjuk a lakosoknak, hogy gyakorlati dolgokkal is foglalkozunk. Nem mondok ellent annak, és nem is ismétlem meg, ami elhangzott, de szeretném kiemelni, hogy megvan az erdők védelmének az, európai, az eszköze, és ezek az európai források, alapok. Az erdősítés, a faültetés nagyon fontos, különösen azokban a tagállamokban, ahol e- erre szükség is van. És nagyon fontos, hogy a földterületeket összekapcsoljuk. A régióknak, közösségeknek segíteni kell, társulásokat kell tudni kialakítani a földtulajdonosok között, hogy mindez lehetőségre váljon. Vannak már a cseh köztársaságban például ilyen társulások. Támogatnunk kell a kutatást amivel segítjük az erdőket sújtó pestis járványokat a rendelkezésre álló források megvannak, és támogatnunk is kell. Az utolsó hozzászóló a hozzászólásokban Walter kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Láthatjuk, hogy az Amazonas vidéke, Amazonia eh, mennyit szenvedett a legutóbbi időben. Eh, szörnyű a helyzet, és erre reagálnunk kell, eh, komoly fellépésre van szükség. Ugyanakkor természetesen mindig a saját házunk előtt kell először sepregetni, mutassuk, mutassunk jó példát a saját országainkban. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szennyezés nem ismer határokat, és az éghajlat változás sem. A természet nem lehet meg az ember nélkül, ugyanakkor az ember sem képes a túlélésre a természet nélkül. Ezért én azt pártolom, hogy több pénzt szálljunk a következő több éves pénzügyi keretből a természet védelemre, az erdők fenntartására, megőrzésére, ez jó befektetés ugyanis. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és hadd adjam vissza a szót Kanyéte biztosnak. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretném minden, szeretnék minden képviselőnek köszönetet mondani a hozzászólásaikért. Ez jól megmutatta, hogy mindenki számára fontos az EU-ban az erdők helyzete. A meglévő erdőket védeni kell. Az Európai Bizottság a kommunikációnkban jelzett területeken további lépéseket tervez az erdők védelme érdekében, annak érdekében, hogy az erdők jobban ellenálljanak a különböző őket fenyegető veszélyeknek, hiszen kulcsfontosságú szolgálatot nyújtanak a társadalomnak. Kiegyensúlyozott feladatmegosztással a tagállamok és az Európai intézmények között hosszú távú felméréseken alapuló stratégiát kell működtetnünk. A vidéki életmód, a gazdaság, a biodiverzitás, az ökoszisztémák megvédésével ahogy az újonnan megválasztott bizottsági elnök von der Leyen asszony is elmondta, a biodiverzitás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem nagyon fontos a 2020 utáni biodiverzitási keretekben ez jelenik meg, az Európai Unió erdőinek helyzete és ellenálló képessége növelendő a jövőben az új stratégiai erdő keret erről szól 2020 utánra. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. A bizottsággal közös vita az világ és Európa erdőségeiről lezárul ezzel. Most pedig a szóbeli kérdésekre való válaszok ideje érkezik el. A mezőgazdasági szakbizottság és vidékfejlesztés az illetékes a növények alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatóságáról, és az előadót kérdem meg, Norbert Wittet, hogy vezesse be a vitát. Elnök úr, tisztelt biztos úr, biztos asszony, tisztelt kollégák, a a növények anyagaihoz való akadálymentes hozzáférhetőség az európai növénytermesztők és gazdák alapvető igénye és a sokrétűség követelménye. A mezőgazdasági szakbizottság szeptember 14-én az ülésen egyetértett. Az Európai Szabadalmaztatási Hivatalnak a technikai jellegű panasza 2018-ból származik, most veszélyezteti az szabadságot. Egyértelműen határoztunk arról, hogy világos politikai üzenetre van szükség. A mezőgazdasági szakbizottság elnökeként, ha megengedik, akkor most a a bizottságnak való kérdést a 136-os cikk értelmében szeretném most elmondani. 2015-ben az Európai Szabadalmazási Hivatal panaszkezelő irodája úgy határozott, hogy a legfontosabb biológiai folyamatok, mint növények és magok génalapú termesztésének szabadalmaztathatóságát be kell jelenteni. Ennek alapján 2015. decemberében a parlament határozott a növények szabadalmaztathatósági jogáról. Ez a, a 98 9 per 94-es irányelven van benne. A bizottság 2016-ban a, soha, a határozott arról, hogy a természetes formában továbbadott magokra is szabadalmazási kötelezettséget ír elő. Ez belső jogköri összeütközéseket okozott a Szabadalmazási Bizottság, a bizottság és a Műszaki Panasz Bizottság között. A növények számára ezt a fajta szabadságot, a növények termesztésénél ezt a szabadságot meg kell hadni. A szabadalmazási hivatal, amely a legmagasabb instancia, erre vonatkozóan végső határozatát kiadta. A harmadikok számára jogos az, hogyha írásos tényállásokat közlik a a, ezzel az ügyel kapcsolatban. 2020. október a határidő. Két kérdésünk van az Európai Bizottság felé ezzel kapcsolatban. Egyrészt szándékozik-e a bizottság írásos nyilatkozatot és magyarázatot küldeni, illetve kérni a panaszkezelő irodától annak érdekében, hogy a növénytermesztési ágazatot az Európai Unióban és a közérdeket védje. Másodszorban, melyek azok az intézkedések, amelyeket a biz- amelyekkel a bizottság biztosítani kívánja azt, hogy a természetes folyamatokból e, keletkező termékekre ne vonatkozzon a szabadalmaztathatóság. Az európai növénytermesztők és a mezőgazdaság e, számára végre világos e, utakra van szükség a jövőbeni innováció képesség érdekében is. Köszönöm szépen. A bizottság részéről a választ Bienkowska asszony adja meg. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyon köszönöm, hogy felvetették ezt a kérdést, mert ahogy hallottuk, rendkívül fontos, hogy tisztázzuk a helyzetet. Úgyhogy a kérdés második felével kezdeném. Itt Viszonylag egyszerű a válasz. Az Európai Bizottság fellépett annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a természetes folyamatok eredményéből származó termékek ne legyenek szabadalmaztathatók. A bizottság mind az Európai Parlamenttel, mind a tanácsal és természetesen a, taná- a tagállamokkal is illetve az ipari érintettekkel is szoros kapcsolatot tartott fel ezen termékek szabadalmaztathatatlanságát illetően. Ahogy ezt állásfoglalásában a parlament is kérte, december 17-én, a bizottság 2016-án az irányelv bizonyos cikkeivel kapcsolatban állást foglalt a biotechnológiai eljárások vonatkozásában, és ebben az a lérvel, hogy az olyan növények, amelyek biológiai folyamatok eredményeképp születnek, nem szabadalmaztathat, nem kellene, hogy szabadalmazhatók legyenek. Ami a tanácsi konklúziókat illeti, 2017. február végén született állásfoglalás, és szabadalmi gyakorlataikban a tagállamok is követték ezt. Az első részt illetően az Amikus Kuri megfigyeléseket az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének kezdeményezésére megszületett, ez a határidő előtt, október 1 előtt már lezajlott. A szabadalmi iroda nem része az európai törvényeknek, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne legyen konfliktus közöttünk nagyon fontos lenne, hogy ne legyen olyan probléma, amely olyan szabadalmi kérdésekben merül fel, ahol az irányelv egyetemen kizár szabadalmaztathatósági lehetőségeket. Az Európai Egyezmény értelmezése az irányelvvel párhuzamosan folyik, ahogy ezt a bizottság is megjegyezte 2016-ban hogy nem áll szándékában szabadalmat kérni olyan természetes tulajdonságukra, amelyek lényegében biológiai járások. Így a bizottság mind az innovatív kapacitást támogatja a növények vonatkozásában, illetve a közérdeket. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát. Elsőként Schreier asszony kért szót. Elnök úr, biztos asszony, köszönöm szépen. 2015-ként a parlament megállapodott abban, hogy a természetes növények a újfajtájának kialakítása szabad és akadálymentes kell, hogy legyen. A növények szabadalmaztathatósága, ez így a jelentős mértékben korlátozza a biológiai fajta sokszorozódását. A, a 28-as magyarázó szabályzat második bekezdésében az Európai Szabadalmi Hivatal megfelelő magyarázatot adott a bizottságnak 2016. novemberében. A multinacionális vállalatok megtámadték az európai szabadalmazási hivatal technikai kamarájának határozatát, e, így azt hatályon kívül helyezték. Ez igazságtalan. A technikai testület megpróbálta ezt a problémát megkezelni, és az és társ jogalkotóként demokratikus módon rendezte a, a jogvitát. Az Európai biotechnológiai irányelv alapján az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament az irányelven keresztül a természetes tulajdonságokkal jelen rendelkező fontos biológiai fajták számára a szabadalom mentességet biztosítania kell. E, demokratikus szükségszerűség az, hogy a bizottság, a parlament és a tagállamok a az EPO nagy tanácsában, a munkájában társjogalkotóként részt vegyenek. Biztos úr, ezt nem csak úgy mondom, itt az ideje, hogy ennek érvényt is szerezzünk. A biológiai folyamatokat a lehető leggyorsabban lehetetlenné tenni, ez egy elfogadhatatlan dolog. Hogyha a nagy tanács másként határoz, akkor az európai intézményeknek más jogi eszközökhöz kell fordulnia. Nem tűrjük a, az életnek a kiirtását. Köszönöm. Köszönöm szépen, André, Andrió kollega. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Nem akarjuk, hogy a biológiai folyamatokból származó termékek szabadalmazhatóak legyenek. Ez egy etikai, politikai és gazdasági kérdés. Néhány nagy, gazdag élelmiszergyártó mezőgazdasági cég nem akadályozhatja meg az embereket abban, hogy bizonyos növényeket termeljenek. És a kultúrák genetikai diverzitása, sokszínűsége mellett vagyunk az emberek egészsége érdekében. A növény nyekhez való hozzáférés, a keresztezés, a szelekció szabadsága nagyon fontos, nem szabad a gazdálkodók érdekeit háttérbe szorítani a meglévő fajták felhasználásával új fajtákat lehet létrehozni, de nagyon fontos, hogy a gazdák a saját vetőmagjukat is előállíthassák a cégek csak pénzt akarnak az innovációt és a közös haladást félretéve. Köszönöm. Hajtema úr. Eh, Köszönöm szépen, eh, elnök úr, biztos asszony. Ezzel az állásfoglalással a klasszikus nevelésű növényeket fogjuk még egyszer a napirendre tűzni. A a szabadalmaztathatóság ment, aluli mentesítés mégiscsak jogi vitát indított el. Ez nagy bizonytalanságot okoz, aggodalmat az állampolgárok és a gazdák közé, körében. A paradicsom színe, a paprika íze, vagy a brokkolinak a hosszú szája, szára természetes módon alakult ki. Bolond dolog, hogy ezt most szabadalmaztatni kell. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan és légből kapott. Ellene vagyok, hogy ezt a szabadalmaztathatóságot kérjék. Nézzék meg, milyen következményei vannak ennek. Látom már most előre, hogy verseny indul meg, és néhány vállalat minden jogot, minden szabadalmat majd megszerez, és ennek alapján fogják a növényeket és gyümölcsöket termeszteni. Ez az, az élelmiszer árakat meg fogja változtatni. Emellett például a paradicsom piros színe miatt azt előfordulhat az a helyzet, hogy más paradicsomot nem tudnak majd a termesztők, termelők termeszteni. Ez óriási veszély az élelmiszerellátásban, és a új betegségeket, új pestiseket, járványokat indíthat el a növények és termények közében. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne, csa, ne a szabadalmi joggal rendezzük ezt a kérdést. Éppen ezért azt kérem mindenkitől, hogy egyértelműen támogassák azt Európai Parlamentként, hogy határozott jelzéssel azt üzenjük, hogy soha nem volt szándékunk az, hogy a növények tulajdonságait szabadalmaztatjuk. Abszolút módon nem akarjuk ezt. Köszönöm szépen a zöldek nevében Martin Weisel úr. Heislengor. Elnök úr, kedves kollégák, tulajdonképpen bosszantó, hogy most itt harmadszorra kell, hogy ezzel foglalkozzunk. 2012-ben volt állásfoglalásunk 15-ben, és most megint egyszerűen azért, mert az Európai Szabadalmi Hivatal ignorálja azt, amit mi politika, politikailag akarunk, ugyanazt, hogy ne legyen szabadalmazódásra köteles az, amiről most szó van. Az Európai Szabadalmi hivatalnak nyilvánvalóan érdeke a szabadalmaztatás, ezért ez egyértelmű. De a politikának nekünk itt be kell avatkoznunk és az Európai Bizottságnak most nagyon erősen fel kell lépnie. Nem lehet, hogy egy intézmény a törvényalkotónak a, határozat, a határozatai teljes mértékben figyelmen kívül hagyja nem brokkoliról, meg paradicsomról határozunk itt, hanem alapelvekről. Hogyha nem adjuk meg a parasztoknak, a gazdáknak a jogot, hogy kihasználják a, a lehetőségeiket, és enyhítsük az aggodalmaikat, ha a jogaikat nem tudjuk biztosítani, és hogyha mindenre szabadalmat írnak elő, akkor pontosan azoknak okozunk kárt, akiknek e, a védelemre van szükség, a gazdák és a parasztok fogják jogaikat veszíteni. Le kell állítani az Európai Szabadalmi Hivatalt. Köszönöm. Dávid Iván úr a következő. Vážení kolegové, udělení pat... Tisztelt kollégák, szabadalmat beegyezni paradicsom vagy brokkoli fajtákra az ENSZ biodiverzitási egyezménye és a nagójai jegyzőkönyv megsértését jelenti az európai szabadalmi megállapodás és annak végrehajtási jegyzőkönyve is sérül. A szerződő felek, tagállamok mind képviselővel rendelkeznek az Európai Szabadalmi Szervezetben, és ez a szabadalmi hivatal tudja kezelni a konfliktusokat én azt javaslom, hogy a tagállamok használják ki, hogy a szabadalmi hivatal végrehajtó testületében képviselővel rendelkeznek és az ilyen biológiai fajtákat, növényeket ne lehessen beegyeztetni, hiszen már több mint 200 ilyen eset volt. Royson kollega. Köszönöm szépen, eh, biztos asszony, elnök úr, kedves kollégák! A, a szabadalmak végre meg kell szüntetni azért, hogy a növényeknek a tulajdonságait ne korlátozzuk. Azok a vállalatok, amelyek monopól helyzetet akarnak, ezt meg akarják akadályozni, de túl nagy az ár számunkra, túl magas áron. A a genetikai forrásokhoz való szabad hozzáférés alapvetően fontos a, a még jobb fajok kifejlesztésének alapjaként. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon fontos. Erős jelzést kell ezen a héten az Európai Szabadalmi Hivatalnak küldenünk hogy adja fel a szabadalmaztathat a természetes anyag módon előállított növények és e, termékek szabadalmazhatóságát. Úgy gondolom megfelelő védelmet kell tudnunk biztosítani, de erre megvan a szép és e, egyensúlyozott, kiegyensúlyozott rendszer, ez a gazdák védelmének joga. A növények világában egyszerűen nem lehet szabadalmaztatni, nincs helye. A növény az nem találmány, a növény mindannyiunk számára számára ott van. Tulajdonképpen másként kellene fogalmaznom. Ezek a növények Isten alkotásának részei, és éppen ezért nem szabadalmazás tárgyai. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. Madame. Köszönöm szépen, eh, Pereira Sandra kollega eh, ainda que não se reconheça a possibilidade de patentear variedades obtidas sem manipulação. Köszönöm. Az ilyen jellegű növények szabadalmaztatása tulajdonképpen már megtörtént, mert az Európai Hivatal gyakorlatilag már így járt el, monopóliumot alakított ki itt az ágazatban, a kezében van a piac, és ez tulajdonképpen a kisgazdák kárára van, a biodiverzitást gátolja, a fogyasztók nem tudnak választani, és egyértelműen a multik érdekeit szolgálja. Ha molekuláris biológiát használják, ez egészen más dolog. Más dolog, mint egy élő szervezet, ahol nem lehet elfogadni azt a tényt, hogy ilyen jellegű technológiákat alkalmazzanak. Elfogadhatatlan az is, hogy a genetikáról, a keresztezésről így beszéljünk, sem pedig a laboratóriumi szelekció során. Köszönöm. Mr. Buda Daniel. Daniel Buda. Domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A kutatást és az innovációt nem szabad meggátolni adminisztratív eljárásokkal. Ami a mezőgazdaságot illeti, nagyon fontos itt a kutatás és az innováció. Most olyan valósággal kell szembesülnünk, amit tudomásul kell vennünk. Nem megfelelőek a természeti források, és főleg az éghajlatváltozás arra kötelez minket, hogy azonnal lépjünk új forrásokat, mechanizmusokat, forrásokat kell találnunk az élelmiszer előállításához elegendő mennyiségben és minőségben, illetve elfogadható áron. Tehát mielőtt még a hagyományos ö, ö, előállított növényekre gondolunk, amelyek nem szabadalmaztathatók, ennek katasztrofális következményei lehetnek nem csak a gazdák számára, akiknek óriási összegeket kellene szállni az újfajta fajták számára, de a kutatás szempontjából is. Ma még több, még nagyobb szükség van a kutatásra, mint eddig. Végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk el a fogyasztókról sem, mert a végén nekik kell majd ezt megfizetniük. Végül pedig, hadd hívjam fel a figyelmüket arra a tényre, hogy nem szabad tűzoltóként fellépnünk, és csak akkor fellépni, amikor valaki egy természetes eljárást akar szabadalmaztatni. Ellenkezőleg nekünk és az Európai Bizottságnak egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk. A biológiai folyamatokat nem lehet szabadalmaztatni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Paolo Di Castro. működik. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! akkor, amikor az innováció nagyon fontos, igen fontos a mezőgazdaságra való káros hatások csökkentése és a szabadalmi hivatal döntése elfogadhatatlan. A növényi felfedezéseket nem lehet korlátozás alá vonni, a mezőgazdaság fenntarthatósága és az európai állampolgárok egészsége fontos fontosabb ennél. A biztos asszonynak mondom, hogy fel kell lépni, ki kell mondani. A társjogalkotók is elmondták, hogy szembe megy az EU joggal ez a szabadalmi döntés. Nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás ellen küzdjünk, és a, az is fontos, hogy a növények szelekciója, keresztezése révén jobb fajták jöjjenek létre az állampolgárok érdekei érdekében is. Köszönöm. Müller kollega. Elnök úr, biztos asszony. A technikai panasz tanácsnak a határozata, hogy szabadalmaztatni kell azokat a növényeket is, amelyeket a hagyományos termesztési módon tenyésztettek ki, egyszerűen elfogadhatatlan. A termények magához való szabad hozzáférés számomra alapvető jog ahhoz, hogy megtartsuk az, a gazdáknak a függetlenségét. Sokféleséget szeretnék a magok és terményalapanyagok körében is, és úgy gondolom, hogy ez a forrás meg kell, hogy maradjon. A magokhoz való szabad hozzáférés az teljesen fontos és alapvető elem ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kihívásainak is jobban meg tudjunk felelni. Remélem tehát, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal nagy panasz nagy tanácsa módosítja a határozatát, és nem kell a jövőben a természetes módon termesztett növényeket szabadalmaztatni. Köszönöm szépen, Bito asszony. Vous êtes excusé. Semmi probléma. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A zöldek frakciója mindig a legkeményebben szólalt fel a növények szabadalmazhatósága ellen, és úgy hallom, hogy itt mindenki gyakorlatilag egyetért ebben az evben. Az viszont bonyolultabb, hogy ki valósítja ezt meg az Európai Parlament, a tanács, vagy pedig a szabadalmi hivatal hagyja végre a jogszabályokat alatt már hosszú éve illegális szabadalmakat jegyeznek be, brokkolira, paradicsomra, sőt, most már állatokra is, így a lazacra. Nyilván fontos, hogyha nem is tökéletesek a növényfajták, lehetővé teszik legalább, hogy a gazdák a saját vetőmagjukat használják, szaporítóanyagokat használják, így a genetikai sokszínűség érvényesülhet, és ez már bizonyított az idők során. Tehát a nemzetközi szintéren, minden fórumon, az Egyesült Államokkal szemben is fontos, hogy hangsúlyozzuk ezt, meg megvonják a szót. löbreton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 2015-ben az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítélte meg, hogy növényeket, így paradicsom és brokkoli fajtákat is szabadalom alá lehet venni, aztán álláspontját megváltoztatta 2018-ban. A mezőgazdasági szakbizottság nevében kérem a bizottságtól és a parlamenttől, hogy mondjuk el, hogy a közérdek fontosabb, mint a nagyhatalmú cégek magánérdeke, a biodiverzitás, a fogyasztók védelme, a gazdák védelme rajtunk múlik. Emlékeztetnék még arra, hogy 1961 óta a szaporító anyagok védelme ö, megvalósul, ö, sokkal inkább tiszteletben tartja a gazdák érdekeit, mint a szabadalmazhatóság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sok szeretettel szeretném Önöket először innen köszönteni, és Önökön keresztül 500 millió európai honfitársunkat úgyhogy a vita menjen tovább. a következő hozzászóló aguilar úr ecr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszöntet mondani mindannyiuknak ezért az egyperces néma csendért, amelyet a spanyolországi áradások áldozata emlékére tartottunk. Nos, úgy gondolom, hogy itt most a ajtón akarunk bejutni a szabadalmak érvényesítése érdekében, és ez egyáltalán nem felel meg a jogalkotói eljárásnak. Mindazonáltal a ö, szabadalmi hivatal, illetve a kibővített felebezési ö, tanács hibáját föl lehet használni annak érdekében, hogy a szabadalmi hivatalt megtámadjuk. De meg kell értenünk, hogy ez hiba volt, és ez a hiba nem használható fel arra, hogy az egész rendszert elítéljük, mert eddig hatékonyan működött. Hello, házénkám képviselőasszony, GUE. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 4 milliárd igen az a 4 milliárd év az felelősséget kell, hogy adjon számunkra is itt. Azok a gondolatok, hogy növények, állatok, biológiai folyadalmak, folyamatok szabadalmazásra kötelezettek legyenek, ez bizarr. Úgy gondolom, hogy a, a lazac, a pisztráng vagy a növények mind szabadalom tárgya kellene, hogy legyenek. Pedig a halak, a növények, azok nem találmányok. Abszurd ez a pat- eh, szabadalmazási jog, amely az élelmiszerbiztonságot veszélyezteti, és monopól helyzeteket ad. Eh, veszélybe helyzetik a, ga- eh, a gazdák, a, az emberek, a parasztok helyzetét. Rossz fényt vett, és árt a parlamentnek. Nem szabad megengedni engedni, hogy az élelmiszeriparra a multinacionálisok érdekében szabadalmat írjanak elő. A bizottságtól azt kérdezem, hogy mit fog tenni, hogyan akarja mindezt megállapítani, annak érdekében, hogy a az európai mezőgazdaság megmaradhasson. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Picsernó képviselő asszony a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, én is csatlakozom a gyakorlatilag egyhangú kórushoz, hiszen minden kollega azt mondta el, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel, amit az Európai Szabadalmi Hivatal hozott a parlament álláspontja a növények szabadhalmazhatóságával kapcsolatban, illetve az alapvető biológiai folyamatokkal kapcsolatban világos, 2015 óta világos, mert ez a ház már akkor nagyon egyértelmű többséggel ö, ellenezte ö, ezt a fajta szabadalmat. A tanács és a bizottság is egyetért. Úgy gondolom, hogy nincs kétség azzal kapcsolatban, hogy nincs olyan politikai szándék, ami a növények és biológiai folyamatok szabadalmazhatóságát támogatná a bizottságnak, tehát fel kell szólalnia határozottan annak érdekében, hogy a szabadalmi hivatal vessen véget ezeknek a folyamatoknak, és a szelekció, a keresztezés érvényesüljön, illetve az általános érdeke az európai állampolgároknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Melchior Karen képviselőasszony a Renew Grouptól képviselő Köszönöm szépen. Nem csak az európai parlamenti választás volt tavasszal Dániában, hanem szavaztunk arról is, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalhoz csatlakozzunk-e vagy sem. A igen lett a végkimenet, de nagyon közeli volt a szavazati arány. Ragaszkodtam ahhoz, hogy nem szabad az Európai Szabadalmi Hivatalt mindenek fölött állónak tekinteni. Ha IPO nem érti a politikai jelzést, akkor ezt egyértelműbbé kell tennünk. Jamaika, Jamaikában van egy vadbors növény, amely rezisztenciát alakított ki különböző károkozókkal szemben, és ezt a rezisztenciát most szabadalmaztat szabadalommal kell levédeni. Ez megmagyarázhatatlan nem csak a növénytermesztőink, hanem az európai demokrácia számára is. Nyilvánvaló fontos a magyarázat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Wiener képviselőasszony. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin Köszönöm szépen, elnök asszony. A paradicsom nem gép, a brokkoli pedig nem műszaki eljárás. Éppen ezért nem szabad szabadalmaztatni. Nem lehet élelmiszerre, az élettel kapcsolatos dolgokra. Úgy gondolom, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnak a magyarázata a szabadalmi jogról az ebben az esetben nem érvényes. Többször elhangzott, hogy óriási veszély áll fenn arra vonatkozóan, hogy a termesztők, tenyésztők és a parasztok nem tudnak a meglévő fajtákhoz hozzáférni. A nagyon kis termesztőnek termelőmag termesztőnek és tenyésztőnek a monopóliuma lesz ennek eredményeképpen, ezt mindenképpen el kell kerüljük. Egyértelmű számomra továbbá az is, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal nem az általános politikai akaratot és a, a közjót tükrözi, hanem a saját pénzügyi érdekeit követi. Nagy érdeklődéssel láttam azt is, hogy a jelölt meg mezőgazdasági biztos, Vocsikovszki biztos 2015-ben eh, EU képviselőként egyértelmű egyértelműen a növények pate szabadalmaztathatósága ellen szólalt fel. Kérem, hogy aktívan lépjen, és a parlament akaratát érvényesítse az Európai Szabadalmi Hivatallal szemben. Köszönöm. Felszólaló Tarabella képviselő úr a Szocialisták és Demokraták frakciójából. Madame la Présidente, Madame la Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, ez egy elfogadhatatlan és veszélyes abúzus. A nemzetközi multinacionális vetőmag cégek szabadalmat akarnak beegyeztetni az élő anyagokra. Ez morális és etikai probléma is. A legut az idén március 18-i tanácson a tagállamok többsége a 2016-os bizottsági értelmezésre áldásukat adták, miszerint az alapvető biológiai folyamatokat nem lehet szabadalmaztatni. ez a legjobb garanciája annak, hogy állandóan rendelkezésre álljon mindenfajta vetőmag a gazdák számára következő hozzászólónk aguilera képviselő asszony szocialisták és demokratáktól. köszönöm tisztelt elnök asszony! már majdnem a vita végén járunk, és csak megismételni tudom azt, ami eddig is elhangzott. Minden frakció, minden kollega, szinte egyhangúan szólalt fel, és egyhangúan döntöttünk a mezőgazdasági szakbizottságban is. Úgyhogy csak annyit szeretném elmondani Bienkowska biztos asszonynak, hogy politikai üzenetet szeretnénk közvetíteni, egyértelmű visszavonhatatlan üzenetet innen a plenárisról, ami a szabadalmaztatást illeti, a biológiai eljárásokról vonatkozóan egyértelműnek kell lennie, ezt nem lehet elfogadni. Ezért fogalmaztuk meg ezt a szóbeli kérdést, ezért született meg az állásfoglalás. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a szabadalmi hivatal döntésére reagálnunk kell. Azt szeretném elmondani, hogy meg kell azt is említenünk, hogy a közérdeket kívánjuk szolgálni, és a parlament állásfoglalása ezzel kapcsolatban egyértelmű, reméljük a bizottság is megbírkozik ez. Bejelentkezett hozzászólásoknak vége. Most megadnám a szót a catch the eye, azaz a spontán hozzászólásokhoz hárman jelentkeztek be. Elsőnek Sojdrova Sojdrová képviselő asszonyt kérném Köszönöm. Kedves kollégák! Érdeklődve hallgattam a biztos asszonyt, nagyon köszönöm, amit elmondott. Nagyon örülök, hogy úgy tűnik mindannyian együtt értünk, egyetértünk abban, hogy a szabadalmaztathatóságot nem szabad kiterjeszteni a növényekre és az állatokra, ez butaság lenne. Azonban úgy tűnik, nem értünk egyet a szabadalmi hivatallal, mert a szabadalmi hivatal a lobbit, az iparágat képviseli. Azonban nagyon fontos, hogy a tanács egyetértett azzal, amit mi kértünk. A tagállamoknak kell segítenie abban, hogy ez az akarat érvényre is jusson, amikor a szabadalmi hivatallal tárgyalásokat folytatunk, mert ott az európai tagállamok többségben vannak. Úgyhogy szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezést, együttműködni a parlament, a bizottság, a tagállamok, összefogásával, és nagyon remélem, ha ez így lesz, akkor sikerül ezt a butaságot megszüntetnünk. Köszönöm. Lász képviselő úr. Thanks, uh, Madam President. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Szabadalmi Hivatal úgy gondolja, hogy szabadalmaztatott olyan növényeket, amelyek természetesen születnek. Itt most brokkoliról, paradicsomról beszéltünk, természetes fajtákról. A cél az, hogy több legyen a profit. Már eddig is negatív hatás van ezeknek a dolgoknak az életünkre. Egyszerűen őrület lenne, hogyha monopolizálnánk még a természetet is. Az életünk minden aspektusát, a GMO-kkal már megtörtént ez, ezt nem szabad elfogadnunk az Európai Szabadalmi Hivatalnak tiszteletbe kell tartani az Európai Szabadalmi Egyezményt a természetes élet vonatkozásában. Ezt nem lehet ugyanis szabadalmaztatni. Megőrültek ezek. Köszönöm. Köszönöm szépen. És ebben a körben az utolsó hozzászóló Herbert Dorfián képviselő úr Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megkapom a szót. Úgy gondolom, Európában a, a, néha arra a következtetésre jutunk, hogy a növénytermesztők azok csak a multinacionálisoktól függenek és követik őket, pedig nem így van. A kis termesztők, kisebb kutatóintézetek, kisebb szereplők is nagyon fontos munkát végeznek, és pont nekik kell szabad hozzáférést adni, hogy a világ, világban rendelkezésre álló gén alapanyagot felhasználhassák, és aztán a termesztők számára használhatóvá tegyék. Ebben ezért nagyon fontos, hogy ezt a az őrültséget, hogy a, szabadalmaztatni kell a, a magokat, a terményeket, ezt meg kell szüntetni. nagyon örülök annak, hogy itt a teremben egyetértünk abban, hogy politikai megoldásra van szükség ebben a kérdésben, és mindent meg kell tennünk azért, hogy az élet, a növények ne legyenek szabadalmaztathatók, illetve arra köteleztetők, legalábbis akkor, amikor nem génmódosítottak, de ezekre amúgy is van egy külön rendeletünk. Köszönöm. A vita lezárásaként megadom a szót a bizottság nevében Bienkowska asszonynak. Köszönöm tisztelt képviselők a megjegyzéseiket, mert mindannyian ugyanazt az álláspontot képviseljük. Már a kezdet-kezdetén egyértelmű volt, hogy a bizottság, illetve a politikai üzenet nem más, mint az, hogy természetes biológiai eljárásból származó növények nem lehetnek szabadalmaztathatók. Csak megerősíteni tudom azt, hogy megpróbáljuk újra elkezdeni a tárgyalásokat a szabadalmi hivatallal, rendkívül aktívan próbáljuk meg először is a jogbiztonságot visszaállítani, mert most nem így van a különböző érintetek körében. Természetesen a gazdák, a közvélemény érdekét is képviselve, de ugyanakkor a józan ész uralmát is visszaállítva. Úgyhogy köszönöm, köszönöm a segítségüket a jövőbeli munkánkhoz, köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és akkor áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Ez a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a hongkongi rend, helyzetről azonban mielőtt elkezdenénk a vitát azt szeretném kérni hogy most figyeljenek rám mindenki tegye föl a fülhallgatót aki nem tette meg ugyanis ezen e, e heti plenárison az e plenárison egy új rendszert fogunk tesztelni a catch the eye azaz a spontán kérdéseket és a kékkártyás kérdéseket azaz az azonnal feltett kérdéseket elektronikus úton szeretnénk hogyha jeleznék. a rendszer használatára vonatkozó tájékoztatót azt e mailben minden képviselő már megkapta

akkor megadom a szót biekowska asszonynak aki a bizottság nevében az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nevében a hongkongi helyzetről ad nekünk tájékoztatást. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt képviselők! Hadd kezdjem meg a hongkongi helyzet bemutatását Frederica Mogherini asszony nevében. Az elmúlt hónapok során a hongkongi emberek alapvető jogukkal éltek, amikor békés tüntetéseket tartottak. Az autonómia, a gyülekezés szabadsága, a szólás szabadságuk érdekében minden felett felszólítottunk arra, hogy tartózkodjon az erőszaktól és a helyzet eszkalációjától úgy gondoljuk, hogy így helyes rendezni a kérdést. A hongkongiak korábban soha nem látott létszámban vonultak az utcára, és megmutatták, hogy mennyire határozottak. Úgy számoljuk, hogy augusztusban 1,7 millió ember ment az utcára. Mm, erőszakos cselekményekre került sor, biztonsági erők megtámadtak békés tüntetőket, illetve vandalizmusra került sor. Bármelyik oldal követi is el az erőszakos cselekményeket, azok elítélendőek túlnyomóan békések voltak ugyanakkor a tüntetések, és a hongkongi lakosság nagy többsége támogatta őket az Európai Unió az egy ország két rendszer elvet támogatja, egy kölcsönös kötelezettségvállalás keretében jött létre 94-ben Kína, illetve az Egyesült Királyság egyetértésével. Hongkongnak nagyfokú autonómiát kell élveznie, és a hongkongi embereknek az alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Ez alapvető fontosságú a gazdasági, üzleti bizalom szempontjából is, hiszen ez egy pénzügyi központ, és nagyon fontos közlekedési csomópont is. Hongkongnak a jövőben is be kell töltenie stratégiai gazdasági szerepét. Az Európai Unió támogatja a hongkongi emberek alapjogait, illetve nagyfokú autonómiáját. Ez nagyon fontos Hongkong fejlődése, ugyanakkor Kína fejlődése szempontjából is az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, az igazságszolgáltatás függetlensége és alapvető Hongkong fejlődése és a hongkongiak mindennapi élete szempontjából. Kína nemzetközi vállalásai is tiszteletben tartják ezt. Az ENSZ szállásfoglalást is fogadott el. Az EU külügyi szolgálata augusztus 17-én egy ünnepélyes nyilatkozatot tett, amit minden tagállam támogatott az inkluzív párbeszéd érdekében, amiben minden érintetnek részt kell vennie. A nyáron több nemzetközi partnerrel együtt, így a kanadai külügyminiszterrel nyilatkozatot tettünk augusztus végén a Helsinki tanácskozáson is téma volt Hongkong. Kerry Lam szeptember 4-én bejelentette, hogy hivatalosan is visszavonják a kiadatási törvénytervezetet és egy békés, illetve tartós megoldásra törekednek Ugyanakkor továbbra is feszült a helyzet, és aggodalmat okoz az erőszak, úgy gondoljuk, hogy mindenkinek tartózkodnia kell az erőszaktól, mindkét félnek, és konstruktív párbeszédet kell folytatni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a bizalmat helyre kell állítani, az üzleti befektetéseket is érinti ugyanis ez a helyzet, és Hongkongnak nagyon fontos híd szerepe van Kína és az EU között. Fontos, hogy pozitívan kontribuáljunk a párbeszédhez, és hogy tartós békés megoldás jön létre. Köszönöm. És akkor az előrejelzett hozzászólók közül megadnám a szót Sojdrova asszonynak az Európai Néppárt képviseletében děkuji za udělení slova a také za zařazení tohoto bodu. köszönöm szépen Köszönöm, hogy napirendre tűzték ezt a kérdést. A hongkongi helyzet nem egyszerű, és a probléma nem ért véget. Akkor, amikor arra a több ezer emberre gondolok, akik az utcákon a szabadság fenntartásáért, megtartásáért vonulnak, akkor Közép-Kelet-Európa 30 évvel ezelőtti története jut az eszembe. De a diktatúrát eh, itt sikerült eh, megszüntetni, viszont Kína pont az ellenkezőjét eh, kísérli, bizonyos tényezőket, diktatúra elemeket kíván bevezetni. A keresztény értékekre is gondoljunk akkor, amikor a rendőrség, a tüntetőkre támadt, akik halleluját énekeltek és próbálták az erőszakot elkerülni. Őket kell támogatni. Azokat, akik bátrak és megvédik politikai és emberi jogokat. Sikerült egy ellentmondásos törvényt visszavonatniuk. A törvény nem lehetett volna olyan szigorú, hogyha 2012-ben kínai rendőrök nem raboltak volna el öt könyvból, könyvesbolt tulajdonost, akik Kínát kritizáló könyveket árultak. Mégis visszavonták a törvényt, de a harag, a dű továbbra is megvan a parlamentnek. Erős jelet kell küldenie, hogy Kína abszolút e, egyáltalán e, és teljes mértékben fogadja el az emberi jogokat. Következő hozzászóló Aréna képviselő asszony, a szocialisták és demokraták. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hongkongi e, tiltakozó hullám nem apad, a kínai hatóságok, a hongkongi hatóságok visszavonták a, az inkriminált törvényt, ugyanakkor ez csak az egyik követelése volt az öt közül az aktivistáknak. Több millió ember három hónapja megy az utcára, és számíthat az európaiak a mi támogatásunkra. Az igazságszolgáltatás szabadsága, az alapvető szabadságjogok fenn kell, hogy maradjanak az egy állam két rendszer elv jegyében a hatósági fellépés teljesen aránytalan, az erőhöz folyamodni, az emberi jogok megsértését jelenti. Az Európai Unió mindig támogatni fogja azokat, akik az emberi jogokért dolgoznak, illetve akik békésen lépnek fel a jogállamért. Ugyanakkor az EU tagállamai olyan technológiai eszközöket adtak el, amelyeket a hatóságok, a tiltakozók ellen vetettek be, például könygázt és megfigyelő eszközöket. Fontos, hogy a Kínába irányuló exportot ellenőrizzük, oly módon, hogy az alapvető jogokat ne sérthessék meg európai eszközök segítségével. Két hónap vizsgálódás után azt állapíthatjuk meg, hogy az aktivisták továbbra is kitartanak. Hogyan tudjuk őket jobban támogatni? Következő hozzászóló Vautmans képviselő asszony a Renew Europe-tól. Micro elnök asszony biztos asszony tizenöt hét tizenöt hete van a tömeg hongkongban az utcán milliók milliók tüntetnek békésen az utcán és egyszerűen több demokráciát, politikai jogok tiszteletben tartását kéri, ahogy a kollégák eh, említették. És mi a válasz? A válasz csak eh, az elnyomás és a gomibot eh, gyűlölet. Röviden, a túlzott rendőrségi erőszak. Mindez, eh, kedves kollégák, eh, a börtönbüntetésekben, elfogatásokban, eh, bilincsekben végződik. Elhangzott egy ország, két rendszer. Ezt elfogadták, de a, tünt, a tüntetők nem csak nem álltak meg a törvény visszavonásánál, nem akarják, hogy Hongkong nem demokratikus módon fejlődjön. A bel, belügyeket amelyek már nem belügyek, amikor az emberek egyetemleges jogairól van szó, akkor biztos asszony úgy gondolom, konkrétan meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy hogy akarják Kínával a párbeszédet folytatni, hogy akar folytatni, hogy akarják egyértelművé tenni, hogy békés megoldást kell találni, hogyan fogják elérni azt, hogy végre a, a rendőri erőszakot követően eh, leállítsák a rendőrség túlkapásait, és az életet élhetővé tegyék. Következő hozzászólás Reinhard Bütikoffer az Európai Zöldektől. President, Commissioner, colleagues. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Két héttel ezelőtt jártam Hongkongban, és beszéltem különböző eh, emberekkel még inkább meggyőződtem arról, hogy a parlament helyesen járt el, amikor a nyár előtt kijelentettük, hogy a hongkongiak mellett vagyunk. A demokrácia és szabadság mellett folyó mozgalom még mindig él, és továbbra is megérdemli állandó szolidaritásunkat. Egy ország rendszere nem ásható alá Pekingből, vagy máshonnan. Nem elegendő az eddigi fellépés, az emberek több változást akarnak. Először is független nyomozást, hogy derítsék ki, miért járt el ilyen erőszakosan a rendőrség. És egyetemes válaszjogot akarnak. 22 évvel ezelőtt ezt megígérték nekik az alaptörvényben, és eddig ezt nem tartották be. Pekingnek meg kell, meg kell tartania ezt az ígéretet. Támogatásunkról biztosítottuk a hongkongi harcot, emellett a demokráciának győznie kell. Köszönöm. Következő hozzászóló Rivière képviselő úr az ID-tól. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió és a Parlament különösen aktív annak érdekében, hogy Kínában tiszteletbe tartassák a demokráciát. Ez nagyon szép gyakorlat, hogy a népek választását támogassuk, és az erőszakot elítéljük. Kínában is így kellene ennek lenni. Az Egyesült Állam királyságban született egy megfelelő döntés demokratikus úton, van, ahol ezt meggátolják. Olaszországban mi történik? az olaszok azt szeretnék, újra szavazás lenne. Franciaországban autokrata elnök uralkodik, és olyan szövegeket kényszerít a franciákra, amelyek gyakorlatilag a közelmúlti példájával élve például a nyugdíjasokra vonatkozó törvényt is gátolja. Tehát továbbra is ezt az utat járják és így hal meg a demokrácia. Köszönöm. Hozzászóló Fotiga Anna az ICR-tól. Thank you, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A hongkongi nép mellett állunk. Az Európai Parlament folyamatosan ezt az álláspontot képviseli, amióta a tiltakozások beindultak és erőszakosan léptek fel uh, a könyvkereskedőkkel szemben. Minden pártnak uh, a 1984-es nyilatkozatnak megfelelően kell eljárni, és főleg Pekingre vonatkozik ez, ahol provokációkat tapasztalunk. És ahogy említettem, továbbra is a hongkongi nép mellett vagyunk. Köszönöm. Következő hozzászólónk Nueva, képviselőasszony a GUE-tól. Es ya el decimoquinto fin de semana. Már 15 hétvége telt el a június 9-i első nagy tüntetés óta. Azóta zajlik a hongkongi válság, és folytatódnak a tüntetések. Most már erőszakba torkolnak a rendőrök vízágyút vetettek be. Világosan ki kell mondanunk még egyszer, hogy támogatjuk a gyülekezési jogot, ez egy alapvető joga minden embernek, aki a Földön él, így a hongkongiaknak is. A rendőri erők fellépését ki kell vizsgálni, és szabadlábra kell helyezni a békés tüntetőket, a tüntetés egyetemleges jog, ezért elítéljük a bizottság, a hongkongi bizottság és parlament fellépését az Európai Unió kereskedelmi megállapodásokat köt Kínával, stratégiai kapcsolatunkban Kínával a párbeszédre kell alapozni, és nagyon fontos, hogy az egész lakosság minden jogát tiszteletben eh, tartsák, az európai stratégiának fel kell vállalni a 21. századi kihívásokat. Szóló, Tennant képviselő úr, függetlenektől. The microphone. Yes, it's much better. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vagy hiszünk a demokráciában és a szabadságjogokban, vagy nem. Hogyha nem, akkor ennek a vitának nincs értelme. Hogyha igen, akkor van egy elv, ami a nemzeti határokon eh, túlmegy, és az európai határokon, és egyetemleges az állami erőszak a tüntetőkkel szemben teljes mértékben elfogadhatatlan. A tüntetők erőszakos fellépése sem üdvözlendő. Ugyanakkor az érdemi kérdés nagyon egyszerű. Ki dönti el, hogy hogyan kormányozzák Hongkongot? Ugye 19. századi bérleti szerződés után most odáig jutottunk, hogy ki kell mondani a hongkongiaknak, ugyanolyan jogaik vannak, mint minden más embernek. Isabel Santos, szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt hónapok harcai, küzdelmei és a békés tüntetések Hongkong utcáin a véleményszabadság, gyülekezési szabadság, demokrácia, polgári jogokért való harc. Az Európai Uniónak nem, csapad, nem szabad csak ölbetett kézzel néznie, határozottan lépnie kell a helyi hatóságokkal és a kínai hatóságokkal szemben. Az erőszakot nem szabad engedni, hogy a tüntetők ellen tovább alkalmazzák. Az Európai Uniónak minden eszközét fel kell használni arra, hogy megakadályozza az erőszakot alkot. A kínai hatóságoknak meg kell mondani világosan, hogy a disszidensek repressziója, elnyomása elfogadhatatlan. Békés megoldást kell találni a konfliktusra. Üdvözöljük ami a mozgalom különböző vezetőinek a nyilatkozatait, hogy békében akarnak továbbra is tüntetni. A kínai kormánynak azonban nem elég csak szándéknyilatkozatokat leadnia, fontos, hogy határozott lépéseket is tegyen az emberi jogok, a jogállamiság és a véleményszabadság, gyülekezési szabadság érdekében. Zászolok Gettá képviselő úr, a Renew Europe-tól. Oui, madame la commissaire igen, tisztelt mm, biztos asszony, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák. A bátorság, az eltökéltség, a szabadság érdekében vívott folyamatos harc jellemzi a hongkongiakat. A kínai hatóságok nem mertek úgy fellépni, mint a Tiananmen téren annak idején sőt vissza is vonták a hatóságok a kiadatási törvénytervezetet. A tüntetők nagyon örülnek ennek a győzelemnek, mert az emberi jogokat félretevő kormányok meghátrálása minden esetben öröm az egész világ számára, de még ez nem elég. Támogatnunk kell a szabadságért vívott küzdelmet Kínában is. Kína továbbra is az egyik legfontosabb legfontosabb kereskedelmi partnerünk, ennek az évszázadnak az egyik nagy hatalma. Morális kötelezettségünk ugyanakkor, hogy erre is figyeljünk és meg is tehetjük, ugyanis a Trumpal való kötélhúzás során a kínai vezetés nem teheti meg, hogy Európának hátat fordítson. Azért is megtehetjük, mert a mi parlamentünk az egyetlen parlament a világon, ami elég erős és elég egységes az emberi jogok védelmében, hogy meghátrálásra kényszerítsen egy ilyen nagy hatalmat, ami a legmodernebb, legszofisztikáltabb diktatúra a világon. Lehetőségünket meg kell ragadni, és mindenki ez minden képviselőcsoporthoz felhívást intézek, hogy a Szaharov díjat Ilan Koti kínai ellenzékinek, az újgur nép bebörtönzött képviselőjének adjuk az idén. Köszönöm. Szépen következő hozzászólunk, Rovet képviselő asszony az Európai Zöldektől Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! A régi birodalmi napokban, amit ellenezhetünk, a hazám a szabadok országának tekintette magát. De hova tűnt mindez, és ki az, aki szabad? Tegnap a, tű, a tüntetők az amerikai zászlót tartották. a, a, a a brit zászlót tartották, és a brit nagykövetség előtt tüntettek, jelezve, hogy Nagy-Britániának továbbra is felelőssége őrizni az 1900 84-es megállapodás érdekében, értelmében a szabadságjogokat. Azonban a a kiadatási törvény visszavonása önmagában nem oldja meg a problémákat. Hogyha a Nagy-Britannia nem erősíti meg és nem kényszeríti Kínát egyfajta válaszra, akkor az Európai Uniónak kell felállnia. Védjük meg mi az emberi jogokat, határok nélkülieket és az egyetemleges választójogot biztosítsuk Hongkong számára. Legyünk valóban a szabadok hazája és anyjai, nem úgy, hogy birodalmat építünk, tudunk, hanem úgy, hogy a birodalmi beavatkozásokat megkérdőjelezzük. Következő hozzászóló Anna Bonfrisco az ID-tól. Grazie, signora Presidente. I trattati... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Az Európai Uniós alapszerződések a demokrácia megsérthetetlenségéről és az állam jogiságról beszélnek. Azonban a személyek saját jogait csökkentik az Egyesült Államokban is, és az egyéni szabadságjogokat egészen a nemzeti szuverenitás védelméig. Hogy ezt kerülem is tette, megerősíteni azt, hogy az állampolgárok csak kisebbségek, és nincsen semmiféle szociális alapjuk, nincs gazdasági jelentőségük, káoszt és fenyegetést hozott rosszabbat, mint a pénzügyi válságot, és alapvetően antidemokratikus helyzetet teremtett. A rendőrség és a hatóságok fellépése Hongkongban a kínaiak felügyelete alatt léptek fel. Erre mindannyian fel kell, hogy lépjünk, és határozott politikai nyilatkozattal az EU részéről, amely elismeri Hongkong sajátos státuszát, és amely a jövőbeli kínai kapcsolatainkat is felülvizsgálja az emberek tartása miatt. Sics. imam želju da u ovom parlamentu raspravljamo o vladavini prava i demokraciji u trećim. Köszönöm szépen. Az lenne a jó, hogyha ebben a parlamentben a jogállamiságról, demokrácia elvekről és azok harmadik országbeli érvényesüléséről is beszéljünk, ezért azt kérem, hogy Horvátország jogállamiság hiátusát is tárgyaljuk meg. A, nép, a felmérések értelmében 49% a lakosságnak úgy gondolja, hogy Horvátországot korrupció vezérli, 70%-nál többen gondolják, hogy rossz vagy rendkívül rossz a bírói és jogi rendszer. Sajnos a csatlakozás pillanatakor az áttekintő képességünk még nem volt elegendő. A horvát bírói karban dolgoztam 21 évig, bíróként 9 eh, évig kereskedelmi bíróságon. Személyes tapasztalatom is van arról, hogy a horvát társadalom rendkívül korrupt társadalom. Tulajdonképpen először is arra van szükségünk, hogy ezt a kérdést oldjuk meg. Az összes európai intézményekkel, az Európai Parlamenttel ezt együtt be kell vonni őket, és a jogállamiság, korrupció az Európai Unión belül is kérdés kell. Hozzászóló Gill képviselő asszony, szocialisták és demokratáktól. Thank you, President. Over a million people Hong Kong. Köszönöm szépen elnök asszony. Több mint egy millió ember vonult az utcára Hongkongban, hogy az alapvető jogaikért kiálljanak, békésen tüntessenek, könygáz és gumilövedékek fogadták őket, sokan megsebesültek. Pedig a demokráciáért, az emberi jogokért küzdenek, az ő értékeik nagyon fontosak számunkra a bizottság és a külügyi szolgálat minden lehetséges intézkedést meg kell, hogy fontoljon a hongkongi emberek érdekében. Az ö, általános választó jog elérése nagyon fontos követelésük. Hongkong pénzügyi központként működik, nem szabad, hogy engedjük a kínaiakat agresszívan beavatkozni. A hongkongiak esetében a hatóságoknak biztosítaniuk kell az egy ország két rendszer elvet, amiben beleegyeztek a múlt század végén a kínai kormány részéről. Fel kell lépnünk, hogy a hongkongiakat megvédjük, menedéket kell nekünk adnunk Európában is, ha kell. Köszönöm. Lobber képviselő úr az ID részéről. Frau Präsidentin, vielen Dank. Wir sprechen heute zur Lage in Hong Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A hongkongi helyzetről beszélünk, és azt hiszem mindannyian egyetértünk, azzal az elvel, hogy egy ország, két rendszer, illetve azzal is, amit a kanadai külügyminiszter mondott. Az alkotmányt tiszteletbe kell tartani, és itt csak az inkluzív dialógus segíthet, amely felülkerekedhet a nyugtalanságokon. Ki kell deríteni, hogy miért volt erőszak, főleg úgy, ahogyan ezt az EU javasolt, ez az egyik megoldás lenne. Azonban biztosítanunk kell azt is, hogy a kínai kormány ne kelljen, hogy mindig védekezzen. Hát nagyon fontos, hogy más országokkal is folyjon dialógus. Stratégiai diplomáciára van szükség, és remélhetőleg így sikerül elérni azt, amit az állampolgárok szeretnének, és elkerülhető az a szörnyű kala. Kata... Utolsó előre felkért hozzászóló Picula úr, szocialisták és demokraták frakciójából. Hvala lijepo, gospođo eh, predsjednice. Prošlo je 100 dana... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Száz nappal ezelőtt kezdődtek a tiltakozások Hongkongban. Ez a legnagyobb válság Hongkong és Kína kapcsolatainak történetében és bár a törvénytervezetet időközben visszavonták, a tiltakozók továbbra is küzdenek követeléseikért, mégpedig egyre intenzívebben. Nagyobb demokratikus szabadságot akarnak, és azt, hogy a börtönből szabadon bocsássák a tiltakozókat. Aggasztó a helyzet Hongkongban. A bíróságoknak és a jogalkotóknak a nemzetközi normáknak már fel kellene eljárniuk a globális politikai síkon Kína az emberi jogok mellett tette le a voksot, aláírt nemzetközi megállapodásokat ennek érdekében. Úgyhogy az előfeltételeket tisztába kell tartani, hogy az erőszaknak vége legyen. Ez az egyetlen garancia. Elnézést, képviselő úr, blue card, kék kártyával jelentkezik, kérdésre vagy catch the eye-ra? Azon, sűrű, azonnali hozzászólásra. kérdést akar intézni az előtte felszólalóhoz vagy pedig catch the eye? blue card. Pic tehát kék kártya. picula úr elfogadja a kérdést a kék kártyás kérdést a képviselő úrtól? igen. akkor 30 másodperc áll a képviselő úr rendelkezésére. Köszönöm Picola kollega tökéletesen leírta a helyzetet Hongkongban, és röviden áttekintette a történelmi tényeket is. Tekintettel azonban Kína jelentőségére, mint az Európai Unió kereskedelmi és általános partnere, láthatjuk, hogy a kínai beruházók száma egyre nő az EU-ban is és Horvátországban is. Ön szerint hogy lehetne folytatni a kapcsolatukat tekintettel az hallott problémákra? Nadam da Remélem. E, odgovarajući upravo na pitanje kako i na koji način rješavati odnose Europske unije sa svim onim zemljama. Remélem mindannyian tudunk majd válaszolni erre a kérdésre, arra, hogy hogyan oldjuk meg azokkal az országokkal a kapcsolatainkkal, ahol felmerül a gyanú, hogy veszélyben vannak a demokratikus elvek. Mit tegyünk, mi legyen a prioritás, mit tegyünk, legyen a nyereség, a gazdasági érdek az első helyen, vagy pedig a belső, az örökértékek és az Európai Unió elvei. Úgy gondolom, hogy tudunk egyensúlyt teremteni, és akkor befolyásolhatjuk mindazt, hogy azokban az országokban is javuljon a helyzet, a, a szint, ahol egyelőre még nem tartják olyan mértékben tiszteletben ezeket az elveket. A hozzászólásoknak vége van, és akkor most jön a Catch the Eye, az azonnali hozzászólások listája. És hagyd mondjam itt el, hogy öten jelentkeztek, és ebből hárman már elektronikusan. Biztos sokkal többen is lettek volna, hogyha mindenkinél itt van a szavazási kártyája úgyhogy arra szeretném én önöket kérni hogy következő ülésekre hozzák magukkal a szavazási kártyájukat és erre bátortsák képviselőtársaikat is és akkor a rendszer működni fog. nagyon szépen köszönöm. és akkor az első hozzászóló polk képviselő úr. köszönöm szépen. valóban én elektronikusan kértem a szót Véleményem szerint támogatnunk kell a békés tüntetéseket Hongkongban. Láthattuk, hogy ez a száz nap megrengette Hongkongot, és a parto, pártokba vetett bizalmat is, hiszen nem várnak tőlük megoldást. A gyülekezési jog a hongkongi alkotmányban rögzített alapvető jog. Én nagyon örülök neki, hogy a kiadatási törvénytervezetet visszavonták, ugyanakkor továbbra is támogatnunk kell a tüntetőket, mert az erőszak ö, spirál beindult, ez veszélyes, az emberi jogok mellett fel kell szólalnunk, akkor is, hogyha ennek ára van fel kell vetnünk az emberi jogok kérdését, amikor delegációink Kínában járnak, hiszen ki más vetné fel ezt a kérdést? Ne áldozzuk fel az emberi jogokat az üzleti esélyekért. Along with other British socialist más brit szocialista demokratával együtt a lébőpárti párti tagra, tagjai látják, hogy a demokrácia van veszélyben. Aláírtam azt a szolidaritási levelet, amelyel támogatni akarjuk a demokráciáért folytató harcot Hongkongban. Úgy gondoljuk, hogy a demokratikus jogok támadása ellen segíteni kell őket. Segíteni kell őket az elnyomás és az egyenlőtlenség elleni harcban, hogy a véget vessenek komoly intézkedésekkel az elnyomásnak, és a demokrácia az általános e, választójog alapján választott kormány hatalomra kerülésével fejeződjön be. Szerve, politikai, gyakorlati szolidaritást kell tudnunk Hongkonggal felmutatni. Támogatjuk a független munkavállalói és diák szervezeteket, akik részt vesznek a harcban, és követeljük, hogy a, a Pacific légitársaság dolgozóit, dolgozóit újra vegyék fel, azokat, akiket elbocsájtottak a, a mozgalom támogatása miatt. A, demokratikus szabadságjogok védelme minden munkavállaló számára, migránsok számára és Egyesült Államokban és Nagy-Britániában elválaszthatatlan a hongkongi társaink munkájától. Hozzászóló válasz képviselő úr madam president Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nem elég kiegyensúlyozott ez a vita. A tüntetőknek szoros kapcsolatuk van a szélső jobb oldallal, és az Egyesült Államokból dollármilliókat kapnak, és erőszakosak, és tüntetők egy része legalábbis. Hongkongban egy Egyesült Államok beli diplomatával is találkoztak a tüntetők. A neoliberalizmust követelik ebben a pénzügyi központban, és oligarchák állnak mögöttük a Kína ellenes külföldi erők szeretnék, hogy ők győzedelmeskedjenek. Ne feledkezzünk meg erről, ne legyünk vakok. És képviselő úrnak? Öné a kép szó. Yeah. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, presidenta. Yo estoy total... Köszönöm szépen, elnök asszony teljes mértékben egyetértek azzal, amit Hongkonggal kapcsolatban elmondtunk. A, az emberi jogok érvényesítésére vonatkozóan, és egyetértek azzal is, amit Kínáról mondtunk. Az emberi jogok melletti kiállásnál azonban az a helyzet, hogy megfeledkezünk valamiről paradox módon. Alig egy hete Mogarini asszony Kubában beszélt, és éppen akkor a szigeten szörnyű elnyomásra került sor, olyan, amire csak ritkán volt példa. Mogherini asszony egy olyan Kubáról beszélt, amelynek kiválóak a, a, kiváló a teljesítménye, és amely híd lehet az EU és az Ibero-Amerikának között Iberoamerika botrányos, hogy ezt mondta, akkor, amikor diktatúra van, 60 éve ebben az országban, 60 éve nem tartják tiszteletben a kubaiak jogait, hanem elnyomják őket, és más elnyomások, elnyomó rendszereket, mint Nicaragua, Venezuela támogatnak, úgyhogy azért legyünk koherensek. Utolsó hozzászóló a KSDI részben, Dáli képviselő asszony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 Köszönöm szépen, elnök asszony, és én teljes mértékben elítélem a rendőri erőszakot mindenütt, minden kontinensen, minden országban, de el kell, hogy mondjam, hogy itt van egy kis szelektív hozzáállás a hongkongi tüntetésekhez, és ahhoz, ahogy beszámolnak róluk Európában egy kicsit, leegyszerűsítve mutatják be, mint hogyha egyszerűen arról lenne szó, hogy Kína elnyomó hatalom, az emberek pedig szabadságjogokat akarnak, semmi sem nem ennyire egyszerű. Van egy csomó bizonyíték, ami azt mutatja, hogy külföldi beavatkozás történt, és a hongkongiak haragja leginkább az ellen irányul, hogy nagyon megemelkedtek a megélhetési költségek. Mm, a világban nagyon sok helyen lehet elítélni a rendőri erőszakot, Például itt Franciaországban brutális rendőri fellépés okozott tartós sérülést emberek százainak egyes kollégáink börtönben vannak Spanyolországban, erről nem beszél senki hongkongi erőszak kivizsgálása fontos, de Európában, a mi kontinensünkön is tegyük ezt meg. Franciaországban, Spanyolországban, ott, ahol elnyomják a jogokat. Akkor most megadom a viszontválasz lehetőségét Bienkowska képvis- bizottság képviseletében. Uh, Tisztelt képviselők, nagyon köszönöm a hozzászólásaikat. Azt hiszem, a legtöbben ugyanúgy fogalmaztak, mint mi. A hongkongi események kapcsán. Szeretném megköszönni, hogy még mindig nagyon fontos napirendként kezelik ezt a kérdést ahogy többször is elhangzott, az egyetemes választójog. El szeretném mondani, hogy az alaptörvény végrehajtását az EU támogatja, amely mind a fő végrehajtó szerv és a jogalkotók számára is ezt írja elő, de ebben Hongkongban is és Pekingben is meg kell egyezni ebből a vitából és az előző júliusi eszmecseréből is úgy véljük, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van a további stabilitás és prosperitás megőrzés érdekében Hongkongban. Ez rendkívül fontos az alapjogok tisztelt betartását illetően. Továbbra is szorosan nyomon követjük a helyzetet, ennek hatását az EU lakosaira, illetve az EU-s érdekeltségekre. Nagyon fontos a dialógus, hogy csökkenjenek a feszültségek, hiszen sajátos státusza van Hongkongnak. Engedjék meg, hogy még egyszer a főképviselő asszony, Mogarini asszony nevében elmondjam, hogy milyen nagyra értékeljük azt, hogy ezt a fontos témát továbbra is a legfontosabb napirendi pontok egyikeként kezelik. Az alapjogok egyetemesek, védenünk kell őket. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárom, és áttérünk a mai nap utolsó napirendi pontjára, az eljárási szabályzat one hundred and seventy two cikke alapján az egyperces felszólalások következnek. első felszólalónk mr sokol tomislav képviselőtársunk. gospođo predsjednice thirty évvel ezelőtt Nagyjából 30 évvel ezelőtt volt, hogy leomlott a berlini fal, ami a bűnöző kommunista rendszerek vége, végét jelentette, és Európa egésze számára új perspektíva nyílt meg, különösen a kelet-európaiak számára, dél-keleti régió számára. Elmondhatjuk azt, hogy Európa bővítése kelet felé siker volt. Az európai alapok, az európai kohéziós politika, ami szolidaritásra épül, jelentősen segítette ezt. Így vált lehetővé a kelet-európai országok számára, hogy átalakuljanak és valóban felzárkózzanak az európai tagállamok mellé, Észak-Nyugat-Európa mellé. De sajnos most újra abban a helyzetben vagyunk, hogy a nyugat és kelet közti különbségek növekednek. Nem hiszem, hogy ez jó irány. A kohéziós politika sikertörténet az EU-ban, és úgy gondolom, hogy lehetővé teszi a legkevésbé fejlettek számára is, hogy megfelelő forrásokkal azonos esélyekhez jussanak a legfejlettebbekkel is versenyezzenek. Szerintem ezt az irányt kell folytatnunk a jövőben is. Ha tagadjuk a kohéziós politikát, amely a, mindenki számára minős. Következő hozzászóló López Aguilar, a szocialisták és demokraták csoportjából. Gracias, señora presidenta. En este verano... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Az idén nyáron, 2019. augusztusában szörnyű tüzek ö, pusztítottak a Kanári-szigeteken. Felmérhetetlen ö, kárt okozva, olyan területen ö, írtotta ki az erdőket, amelyek természeti területek. Több ezer hektár ment tönkre, az embereknek el kellett költözniük saját lakóhelyükről, és mindez azután, hogy elfogadtuk azt, hogy legyen egy olyan európai mechanizmus, ami az ilyen jellegű katasztrófák kezelésére szolgál, polgári védelemmel együtt. Spanyolországnak természetesen segítettek, nagyon sok repülőgép, helikopter került bevetésre, katonai egységek is bevetése kerültek, hogy küzdjenek kell a tüzekkel. De nagyon rugalmas struktúrára van szükség, szolidaritás jellegűre, hogy az ilyen jellegű helyzetekben elősegítsük a segítségnyújtást. Az emberek már egy ideje kérik, hogy legyen egy ilyen mechanizmus. Azonnali mechanizmusra van szükség, amely az ilyen katasztrófák esetén bevethető. Petkező hozzászóló Grosse képviselő úr, a Renew Europe-tól. Spoštovana predsedujoča, Köszönöm szépen, elnök asszony. Függetlenül az Európai Bizottság és a bővítési biztos munkájától Bosznia-Hercegovinában való feszültség tovább folytatódik, destabilizálódik a régió. Ennek tükrében a következőt szeretném. Az intézményes válság Bosznia-Hercegovinában a túlzott, indokolatlan vámtételek Koszovóra, kivetve elfogadhatlanak. Akadályt jelentenek mindenféle előrehaladások a tárgyalások tovább lépésének és a tartós megoldásnak. Olyan kérdésről van szó, amely a régió jövője szempontjából kulcsfontosságú. Felszólítom a bizottságot, hogy a, vála- a választások kapcsán aktív formában próbálja a két felet ösztönözni a megoldásra, és a vámtételek megszűnésére. Loel Fonszi képviselő úr az Európai Zöldek képviseletében elnök asszony! two thousand and thirteen szeptemberében szinte egyhangúan fogadtuk el azt a jelentést aminek én voltam a jelentés késztője az eltűnő nyelvekről az eu ban. most a bizottsághoz fordulok mert azóta semmit nem tett vagy nagyon keveset úgyhogy a többnyelvűség most már a jövőbeli biztosok feladatköréhez sem tartozik pedig meg kell tennünk mindent ennek érdekében. Franciaországban hat évvel később, amikor a kisebbségi és regionális nyelvekről van szó, nem született ratifikálás. Még rosszabb a helyzet Macron óta, óta. jean úr még egy másik törvényt is hozott ezzel kapcsolatban. Az Európai Uniónak fel kellene lépni az emberi jogok védelme érdekében szemben néhány tagállammal, hiszen az örökségünket képezik ezek a nyelvek, és parlamentünk és az európai szerződések kell, hogy védjék őket. Több mint 90% a képviselőknek elfogadta ezt 2013 óta, hogy várom, hogy a bizottság többet tegyen annak érdekében, hogy ne fenyegesse az eltűnés veszélye ezt az örökséget. Szólunk Benyő képviselő asszony az ID képviseletében. Mes chers collègues, Kedves kollégák, egy francia civil szervezet, a Génération Future, amit a Környezetvédelmi Minisztérium is elismert, rámutatott jelentésében, hogy a peszticidek a kár tevő írtó szerek nagyon komoly veszélyt jelentenek Európában az állampolgárok egészségére nézve. Teljes zavar érvényesül a fogyasztók részéről. Senki nem tudja, hogy melyik tanulmány elfogulatlan. Nagyon sürgősen el kellene végeztetni egy minden pénzügyi érdektől és ideológiától független jelentés elkészítését, hogy az emberek, a fogyasztók a leg lehetőleg tájékozottabbak lehessenek a perturbátorok vonatkozásában. Szóló Jürgiel képviselő úr az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2000 2019. januárjában a vízum előírások a fehér orosz állampolgárok számára megváltoztak. Valóban csak a turistaforgalomra vonatkozó vízum szükséges, ami egyebek között oda vezetett, hogy a fehér orosz állampolgárok, utazó állampolgárok száma csökkent. A kereskedelem a határ közelében lényegesen csökkent, veszélyes szintre csökkent. Lehetővé kellene ezért úgy gondolom tenni, hogy vagy egyszerebb, egyszerűbb eljárást vezessenek be, vagy pedig olyan vízumrendszert, amely lehetővé teszi a kereskedést. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Overgaard képviselő úr following the vote of 17,4 millió brit úgy szavazott, hogy kilépnek az Európai Unióból. De az Európai Unió úgy döntött, hogy a Brexit nem lehet sikeres, mert akkor más tagállamok is ki akarnának lépni. Hogyha megkérdeznénk az embereket, hogy szabadkereskedelmi egyezményt akarnak-e, vagy pedig egy szuperállamot, akkor az emberek természetesen nagy többségben a szabadkereskedelem mellett lennének, de miért adnánk nekik lehetőséget arra, hogy ezt elmondják? a második világháború idején négy évig végzett a föld alatti munkát a nagyapám, amíg Monti fel nem szabadította az országot. Aztán a 70-es években tiltakozó mozgalmat indítottak a szüleim. A Maastrichti szerződésben nem hiszek, a szólásszabadságban, a demokráciában hiszek, és azért vagyok itt ebben a házban, hogy a ne csak a brit emberek véleményét tartsák tiszteletben, hanem vessünk véget a privilégiumoknak is. A következő hozzászólónk Polcsák képviselő úr a néppárt nevében. paní předsedající já bych se ve své jedné minutě chtěl věnovat. köszönöm tisztelt elnök asszony! ebben az egy percben egy óriási érdekellentétről szeretnék beszélni a cseh köztársaság miniszterelnöke, illetve az európai auditorok konklúziói között. Az előzetes megállapítások szerint a cseh miniszterelnök óriási céggel rendelkezik, amely különböző programokon keresztül európai pénzeket kapott. Tavaly decemberben Ettinger biztos úr előzetes megjegyzéseket tett, megjegyezvén, hogy a cég továbbra is európai pénzeket kap, és továbbra is a cseh miniszterelnök tulajdona. Az Európai Bizottság auditálása során megvizsgálták ezt, és nagyon sok problémát találtak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapták ezeket a pénzeket. Sajnálatos módon az előzetes ö, megállapításokat nem lehet nyilvánosságra hozni, ö, nem teheti ezt a csak kormány. Kérem a bizottság tegye, ö, hozza nyilvánosságra az audit eredményét. Köszönöm. Hello. Képviselő úr, a Szocialisták és Demokraták frakciójából Uh, Köszönöm szépen. Az alacsony jövedelmű csoportokat aránytalanul sújt minden élelmiszer emelkedés. A no deal uh, Brexit uh, dokumentumában ez is szerepel. A, a az élelmiszerbank kezelőivel tárgyaltam a múlt héten, akik azt mondják, hogy az árak növekednek, növekednek. A, a, szünet, a nyári szünetekben, iskolai szünetekben nagyon sok, egyre több gyerek nem kap ennivalót. Azért, mert a boltokban egyre többet kell fizetni a kasszánál, ez valóság. Johnson miniszterelnök élvezi vagy nem az ebédet Luxemburgban például ma, de mégis azok a, tudni kell, hogy Nagy-Britániában már nagyon sokan küzdködnek, hogy kijöjjenek a pénzükből. A megállapodás nélküli kilépés a, ezeken az embereken ö, nem fog segíteni. Lássuk világosan, hogy nem akarjuk, hogy ö, a gyerekek ne kapjanak enni. Az ő érdekükben, a szüleik érdekében nem szabad a no deal kilépés. Hozzászólunk Botos képviselő úr a Renew Europe-tól. Köszönöm szépen, Madam Chair. Stimați colegi, Uniunea Europeană, acest proiect minunat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió ez a csodálatos projekt, amely véleményem szerint a legjobb, ami a kontinensünkkel történhetett, újra meg újra a környezetet is meg kell, hogy óvja. Mégis a legfontosabb intézkedéseket a flóra és fauna megvédése érdekében még mindig nem sikerült végrehajtani. Vannak megoldások, vannak pontszerű megoldások, de vannak olyan területek is, amelyek szako, szakosodnak, vannak szakemberek, akik szívesen dolgoznak, akiknek tapasztalata van a környezetvédelemben, és tapasztalatuk van sikeres projektekkel is, amelyeket más tagállamokkal együtt végeztek Miért van az, hogy várunk? Miért nem, miért nem lépünk végre, és hozunk létre egy, irá, egy ügynökséget? A bizottság pénzügyi támogatása szükséges csak ehhez. Az embereknek végre dolgozni kell, a szakértőknek európai szinten kell, hogy ezeket a forrásokat megtaláljuk, és projekteket dolgozzanak ki belőle, a környezetvédelmi szereplők dolgozhassanak. Szükség van arra, hogy tegyünk, ne pedig beszéljünk. Következő hozzászólónak Rovet képviselő asszonyt kérném az Európai Zöldek képviseletében. Dear colleagues, Kedves képviselők, több mint 30 év elteltével Japán most újra kezdte a botrányos kereskedelmi bálna vadászatot, ami a nemzetközi joggal szembe megy, és a biodiverzitás, illetve tengeri ökoszisztémák ellen hat az Európai Bizottsághoz felhívást intézünk, hogy lépjen fel Japánnal szemben, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak. Az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás sajnálatos módon egyáltalán nem tér ki a bálna vadászatra, ugyanakkor nem nézhetjük karbatett kézzel a bálnák lemészárlását, ezért a pártársaimmal a kereskedelmi biztosnak levelet írtunk, amiben kétségbe vonjuk, hogy a japánok betartják-e a fent tarthatósági rendelkezéseket a megállapodásban. Hogyha nem, akkor azonnal véget kell vetni az együttműködésnek hiszen a környezetvédelem mindennél előbbre való. És most szólásra kérem Guido reil képviselő urat az ID képviselőcsoportból. Elnök, elnök asszony, úgy vagyok, és bizonyos csodálkozom bizonyos dolgokon, különösen azon, amit Brüsszelben egy újonnan épített lakásban találtam. Az idősebbek talán emlékeznek rá, pont tíz évek eh, ezelőtt betiltották a villanykörtéket, meleg fényt adtak, de betiltották őket azért, hogy energiatakarékos izzókat használjunk. Ez ugyan energiát használ, de van benne, az pedig káros az emberi szervezetre. Ez úgy gondolom, hogy nem jó. Európában nagyon fontos, hogy felvilágosult polgárok vannak. Nekik igenis szabad legyen eldönteni, hogy mit vegyenek, hogyan éljenek egy szabad Európában. És most felkérem John Baszki képviselő urat az ecr képviseletében. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Благодаря ви, уважаема госпожо комисар. Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание върху едно скандално намерение на германският концерт Volkswagen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 különböző megállapodások vannak Törökországgal, a, pedig, és ezeket a megállapodásokat Törökország nem hajtja végre, Európát pedig illegális migránsokkal fenyegeti. Ez az a Törökország, ahol Volkswagen most egy második gyártóhelyet akar létesíteni. Tisztességtelen, elfogadhatatlan kérdés. A, alsó százország miniszterelnökétől, hogy elnökének, hogy mikor fog végre őszintén beszélni, mikor beszél rólunk jól, és mikor fogja nálunk olyan országokban a termelést beindítani, ahol nem sértik meg az emberi jogokat. Van der Leyen asszonytól, az Európai Bizottságtól pedig azt kérem, hogy válaszoljon erre. Nem az erdogan rendszert nem lehet támogatni gy. Képviselő urat a néppárt képviseletében. Doamnă președintă, stimați colegi, vorbim în fiecare zi. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, napról napra szó van a demokráciáról és az emberi jogokról az Európai Parlamentben, és ezért szeretném felvetni e jogok megsértését. Én a nyeszteren túli szeparatista rezsimről beszélnék néhány száz kilométerre az EU határától. Az oroszok az EU ellen harcolnak a románok jogait figyelmen kívül hagyják én már be sem léphetek az Orosz Föderációba, mert elmondtam véleményemet az orosz vezetőkről, akik az állampolgárok alapvető jogait megsértik. Az Európai Parlament tagja, tagjaiként fel kell lépnünk a demokráciáért, és nem szabad, hogy magára hagyjuk ezt a régiót és állampolgárait. Ezért a külügyi eh, szolgálattól azt kérem, hogy készítsenek jelentést a nyeszteren túli szeparatista eh, rezsimben érvényesülő eh, jogokról, illegálisan tartja megszállva Oroszország ezt a területet. Felisták és demokraták képviselőcsoportjából doamnă președintă stimați colegi în timp ce noi vorbim despre sustenabilitate. tisztelt kollégák! miközben a fenntarthatóságról és a biodiverzitásról beszélünk, Európában egy csomó faj hal ki, amit meg lehetett volna menteni. A dinoszauruszok idejéből fennmaradt. Și e pus în tókhal a Dunában veszélynek van kitéve az éghajlatváltozás és a gátépítés miatt. Romániában hat faja élt a tokhalnak, és ebből kettő már kihalt most már van olyan faj, amiben csak hímek maradtak meg. Az gazdasági kár is nagyon jelentős, ezért az Európai Bizottságtól és Parlamenttől keményebb fellépést kérek a tokhal megmentése érdekében. Pénzügyi támogatást kérünk a kihalásuk előtt. Nuca képviselő úr, a Renew Europe-tól. Uh, doamnă președintă lupta împotriva schimbărilor climatice. tisztelt elnök asszony! az éghajlatváltozással való küzdelem az EU-n és a tagállamokon is ö, múlik, hogy mennyire ö, tartják tiszteletbe a jogállamiságot. Két példával szeretnék élni, demonstrálandó, hogy a 11-es cikket nem tartják tiszteletbe az, az alapszerződésben, melynek értelmében az EU-nak, Figyelembe kell venni a környezetvédelmi hatását mindenféle elfogadott törvénynek és intézkedésnek. Az első az első mobilitási csomag, eh, amely kötelezi a járműveket arra, hogy visszatérjenek eh, a kiindulási pontukra. Az Eurostat szerint eh, a teherszállító járművek 22%-a üresen jár. Ez pedig óriási CO2 kibocsátás növekedést jelent. A második példa, ami nagyon fontos, és a kollégám említette is, Botos kollega, az EU nem teszi lehetővé, hogy az Európai Bírósághoz forduljanak a civil szervezetek a 9-es cikk értelmében, az egyezmény, megfelelő egyezmény értelmében, tehát, hogyha az éghajlatváltozást meg akarjuk állítani, akkor először a mi saját házunk táján kell sepregetnünk. Pályi Zsinér képviselőasszony a zöld, európai zöldektől. Gracias, presidenta. Tres de los ocho jóvenes de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért börtönöztek be fiatalokat, mert Guardia civil tagokkal kerültek tűzésbe. Aztán elvetették ezeket a vádakat. Szóval hosszú ideig kellett börtönben sínylődnie ezeknek az embereknek, és a múltban ez már többször előfordult az Európai Bizottság elnökének a figyelmét is felhívtuk rá, illetve a tanács soros elnökségének, illetve az Amnesty International-nek is. Diszkriminációt tapasztalunk ideológiai alapon, ugyanis ezeknek az embereknek olyan elképzeléseik voltak, amelyeket a spanyol állam nem tud elfogadni. Úgy gondolom, hogy intézkedni kell annak érdekében, hogy a spanyol állam is betartsa az alapvető szabadságjogokat. Képviselőasszony az ID képviseletében. Uh, microphone. Switch on the micro. Microphone. Mikrofone Okay, now it's good. Ah, okay, Most már működik a mikrofon. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó estét kívánok a kollégáknak is, és uh, Szászoli elnök uh, alelnök úr nincs most jelen a teremben, mégis hozzáfordulnék, ugyanis ennek az ülésnek az elején ő tett egy nyilatkozatot, és igazából el kell, hogy mondjam, hogy nem tud szabadulni a migrációs meggyőződésétől, állandóan erről beszél. Azt mondta, hogy be kell fogadni a migránsokat, pedig ugye a többségük tiltottan lépett be Olaszország területére és azért csukták be a kapukat, mert Olaszországban, mert korábban a baloldali kormányok miatt elárasztották Európát a migránsok. Úgy gondolom, hogy egy kicsit mérsékeltebben kellene hozzáállni a kérdéshez, nem lehetne ennyire pro-menekült álláspontot hangoztatni. Tehát igazából Európa hosszú évekig semmit nem tett, ezek után nem beszélhetnek így, és hamis az integrációról tett szónoklat is. Belefáradtunk abba, hogy Európa kritizálja Olaszországot, és nem segít. elnök asszony miután kérdésként felmerült az eljárási szabályzatunk alapján az egyperces hozzászólásoknál nincs lehetőség a kékkártyás azonnali kérdés használatára ezért nem vettük most ezt figyelembe. a következő hozzászóló tertsch képviselő úr az ecr képviseletében aki ha jól látom viszont nincs itt a teremben. jó akkor a következő hozzászóló basescu képviselő úr az európai néppárt képviselője. doamnă președintă aș vrea să atrag atenția asupra unui. köszönöm szépen szeretném jelezni valami olyasmit persze, amit mindannyian tudunk, de nem igazán beszélünk róla. Nem, ez pedig az a tény, hogy az elmúlt években az Európai Unió egyre inkább veszített jelentőségéből a globális külpolitikában és döntéshozatalban. Azt szeretném, hogyha az Európai Parlamentben vitáznánk erről a külügyi szakbizottságban. És az Európai Bizottságban is ezt meg kellene tenni, vitát le kellene folytatni arról, hogy milyen megoldásokkal, milyen eszközökkel tudna az Európai Unió újra globális szereplővé válni. Hogyan lehetséges ez? Az Egyesült Államokkal és Kínával az oldalunkon, akkor, amikor eh, ez a cél nem elérhető, ha nem tudjuk ezt elérni, akkor előfordulhat, hogy politikai és gazdasági szinten olyan régióvá válunk, amely a globalizáció áldozata lesz és 500 millió euró nem kapcsolódhat, nem jelenik majd meg azokban a döntésekben, amelyeket a globalizáció során hoznak. Úgy gondolom kötelességünk tehát az, hogy ezek, ahogy az állampolgárok érdekeit képviseljük, lehetővé tegyük számukra, hogy részt vegyenek a döntésekben a globalizáció döntéseiben. Grapini képviselő asszony a Szocialisták és Demokraták frakciójából. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, stimați colegi. Astăzi doresc să trag un semnal de alarmă legat de traficul de persoane traficul de minori traficul de uh, femei pentru prostituție. sunt rețele transfrontaliere. De a kiskorúak, a nők kereskedelméről szeretnék beszélni, a határokon túlnyúló hálózatokról, az Európai Parlament elnökének is levelet írtam, de az Európai Bizottságtól azt kérem, hogy végezzenek vizsgálatot a tagállamokban, mondjuk az Európol segítségével, mert egyetlen tagállam nem tudja felszámolni ezeket az embercsempész hálóz, emberkereskedő hálózatokat, bocsánat, az állampolgárok biztonsága, állampolgárok jogai szorosan összefüggenek. Például Finnországban az állami gondozott gyerekek nem mondhatják el a véleményüket, de bíróság előtt felelnek a cselekedeteikért nem csak a gazdasági fejlődés fontos, az emberi jogokat is figyelembe kell venni. És nem lehet csak a keleti országokban foglalkozni velük. mondja az Európai Néppártból. Nagyon

Az igazságminiszter például lemondott a WhatsApp és a Facebook információi alapján. Ez a kampány megfélemlíteni akarja a bírákat, az igazságügyminisztert, akik ellenállnak a kormánynak, amely a, a, uralkodni akar a bíróságon. A az igazságügyminiszter a főbíró egyben, úgyhogy ideje már, hogy külön vizsgálóbizottság alakuljon az Európai Parlamenten belül, hogy biztosítsuk a független eljárást ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Doál Várez képviselő úr az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolországban az egyik legszörnyűbb ár volt a közelmúltban Andalúzia, Valencia, a közúti közlekedés teljes mértékben megbénult. Szörnyű anyagi károk voltak a mezőkön, és embereket evakuáltak, több ezret, többen meg is haltak. Európának most meg kell mutatni azt, hogy több ezer spanyollal szolidáris, akik szenvednek a szörnyű áradás hatásaitól. Ezért eh, kérem, hogy eh, támogassuk azokat, akik szenvednek ezeknek a következményeitől, és mindenkinek köszöntöm, akik eddig támogatták eh, a szolidaritást eh, Spanyolországgal. A szolidaritási alapot kellene mobilizálni, minden lehetőséget eh, meg kell ragadni, hogy egy ilyen szörnyű drámai helyzetben segítsen Európa, muszáj a segítséget nyújtani, hogy a normális élethez visszatérjünk. De Blanco, szocialisták és demokraták csoportjából. Gracias, presidenta La lucha contra el cambio climático, las... Köszönöm szépen. Az éghajlatváltás és a hagyományos energiák felváltása megújulókkal természetesen óriási kihívás az EU és az emberiség számára. A túlélésről van szó, de semmi értelme, hogy mindezt csak néhány régió támogatja Európában. Sok ország van, a legtöbb ország tulajdonképpen az EU-n belül, ezt a feladatot megpróbálja végrehajtani, az éghajlatváltást így megakadályozni. Gazdaságilag átállnak, a, a társadalmat át akarják állítani, de azért nem sok sikerrel el kell végreérni azt, hogy az Európai Unió a nemzeti, a nemzeti kormányokkal együtt működjön, ne csak forrásokat adjon, hanem szakértelmet is, tanácsot kell tudni adni, hogy hogyan használják fel a forrásokat. Itt az ideje annak, hogy az új többéves pénzügyi tervben megfelelő forrásokat ugyan biztosítottak már, de azt ne csak öm, apró dolgokra használják fel. A szénnel kapcsolatban az Európai Unió ö, igen határozott ö, döntést hozott, pedig az Európai Unió így jött létre ennek alapján a szociális igazságoságra is gondolkodni. Megadnám a szót Heisel képviselőtársunknak a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Mikrofon. Köszönöm szépen, Madame President. Mier považujeme v Európskej únii už za samozrejmosť. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony az Európai Unióban. Sokan úgy gondolják, hogy eh, a háború nem térhet vissza, de néhány évvel ezelőtt eh, Na, szóval emlékezzünk vissza arra, hogy 1939. szeptember 1-én Lengyelországot megtámadták, és ezzel kezdődött a második világháború. Nem gyakran említik, de természetesen a Ribbentrop Molotov elítélendő paktum volt a háttérben, de ne feledkezzünk meg a Müncheni diktátumról, sem, ami egy évvel korábban köttetett, mint Lengyelországot megtámadták, és a nagy európai demokráciák, Nagy-Britannia, Franciaország megengedték Hitlernek, hogy Csehszlovákiának egy részét elfoglalja. Ez volt az a lépés, ami lehetővé tette Hitler számára, hogy még tovább menjen. Szeretném hangsúlyozni, hogy a háborút negatívumnak kell tekintenünk, és a békért kell küzdeni. Képviselőnek, független képviselőnek. Elnök asszony, Európában olyan kormányok vannak, amely a sztrájk, amelyek a sztrájkjog ellen vannak. Görögországban az új kormány oktrojálja a szakszervezetek által kiharcolt jogot, csökkenteni akarják a sztrájk jogot, elektronikus szavazást rendelnek el arról, hogy legyen-e sztrájk vagy sem. A sztrájkhoz való jog jogot végül is meg akarják szüktözni. Ez egy nem túl népszerű út. Hasonló intézkedések vannak más országokban is, Olaszország, Belgium, Svédország, az Európai Unió a a kormányok, a tőke, a munkavállalók ellen vannak, és aggódunk, hogy mi lesz egy válság esetében, amikor a munkavállalói jogokat tovább csökkenték, alássák, és ezek a kormányok majd mindent megtesznek azért, hogy veszélyes intézkedéseket hajtsanak végre. A munkavállalók szervezkednek, harcolni akarnak Görögországban, ez van. A kormánypolitika ellen vannak a görög munkavállalók, harcolnak a szakszervezetekért, amelyeknek védeni kell a jogaikat, a tőké ellen szavaznak. Éppen. Ezzel az egyperces hozzászólások végére is értünk és az ülésnap végére értünk. a következő ülésre holnap kerül sor.